I was hoping that we'd have somebody from the EPP here, but... Reméltem volna, hogy lesz itt valaki a néppárt részéről, de sajnos nincsen, de ennek ellenére meg kell kezdenünk az ülést. Nyolcadik napi rendi ponton következik a kereskedési könyvre és az újra értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények és a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata. Át is adom a szót Lynn McCarthy-nak. Köszönöm szépen, ismertetem az anyagot, aztán utána szerintem szóljanak hozzá, hogy én is halljam az önök véleményét, az árnyék jelentéstevőkét és a többiekét. Azt hiszem, hogy ennek az egésznek a hátterével ugye tisztában vannak a pénzügyi válságot adófizetői pénzzel kezeltük, melynek keretében a bankokat tőkésítettük fel, ez két billió eurót tett ki. tudatában vannak annak is, hogy a G20-ak nemzetközi szinten és az Európai Unió is széleskörű programot fogadott el a téma kezelésére. Biztosítani kell azt, hogy a banki ügyleteket közpénzek nélkül tudjuk kezelni, támogatni a tranzakciós adókról majd beszélünk, tökekövetelményekről, stb. Ezek mind-mind a közös céljaink részét képezik versenyképes pénzügyi ágazatra, banki ágazatra van szükség. Itt a bankokkal kapcsolatos tőkekövetelmények, javadalmazási politikákra térünk rá, valószínűleg tudatában vannak annak is, hogy a bizottság 2009. júliusában elfogadta a javaslatát, ez a Bankfelügyeleti Bázeli Bizottság munkáját hivatott segíteni. A tanács nem módosította ezt a javaslatot, lehet, hogy a tanácsi szöveget sokan elolvasták már ezen a területen, ez hivatott a Bázeli Bizottság munkáját segíteni. A pénzügyi stabilitási tanács is részt vesz ebben a Pittsburghi G20-as csúcsra. Erről október 28-án született mege, megállapodás. Én, mint raportőr, ezt nem kívánom el ö, ö, fogadni mindent, persze, de hát sok mindent elmondhatunk ezen a területen. A javaslat fő elemei a megerősített tőkekövetelmények kereskedési könyvben történő felvezetése, az papírosításra vonatkozó tőkekövetelmények és konkrét szabályok bevezetése, felügyeleti intézkedések és szankciók bevezetése, a javadalmazási politikák, a bónuszok vonatkozásában annak érdekében, hogy a nagyon nagy kockázatot elkerüljék az érintettek. A bónuszok kérdése ugye az egy hát, hatalmas vitákat, nagy hullámokat gerjesztő kérdés ma is hajtóban az Egyesült Királyságban például van egy ö, ö, hír, hogy a Royal Bank of, of Scotland bónusz púljával foglalkozik a kormány, ezt ö, korlátozni kívánja, aggájaink azok, hogy vagyis az ő aggájaik azok, hogy elvesztik a jó szakembereket, más bankokhoz távoznak ők. Magasabb a bankok tőkekövetelménye, a kereskedési könyvre, újraértékpapírosításra vonatkozásra. Hosszú távú eredményeket kell díjaznunk a rövid távúakkal szemben. hiszen hogyha hosszú távon gondolkodnak, akkor ugye a bankoknál kevesebb a bukás esélye. A Basel, Basel Bizottság is ismertette, hogy további 11,5%-os plusz a követelményre lenne szükség. A bankok, ahogy tudják, lobby tevékenységet folytattak sokszor azt mondom, hogy amikor egyetemista voltam, akkor egyszerűen a bankba nem tudtam bemenni, nem kaptam időpontot, most meg egyből 20 bankigazgató fordul hozzám nem kell, hogy további 200 milliárd eurót szedjenek be Európa szerte, de annyi kell, hogy a hitelkihelyezési politikai finanszírozása legyen. A JP Morgan egy kutatásában rámutatott arra, hogy a bankoknak további plusz 3-4 százalékos tőkére lenne szükségük, tehát talán nem olyan rossz a helyzet, mint ahogy néhányan lefestik. A végrehajtási dátumról is megoszlanak a vélemények a bankágazatban. 2010 végéről van szó, ez nagyon gyors eljárás lenne, és ez valószínűleg hatással lesz a reálgazdaságra is. Éppen ezért bizonyos lobby tevékenység egy fokozatos bevezetésre tett, vagy lehet szükség. tehát mondjuk három negyed év pozitív gazdasági fejlemények után. A bizottság végre akarja hajtani a Bázelben megállapított szabályokat, mindig, mint mindig most is korlátozott a befolyásunk az újra tőkésítés, újraértékpapírosítás vonatkozásában ahogy látható is ez, de azt hiszem, hogy ez mindenképpen ez a felülvizsgálat alkalom arra, hogy megnézzük, hogy ténylegesen javuljon a szabályozás. A célom mindenképpen az lenne az önök támogatásával, hogy megnézzük, hogy hol tudjuk a parlament szerepét erősíteni ezen a területen. az, hogy a parlament tényleg megfigyelői ellenőrző szerepet kapjon. Ha megnézzük itt az ezzel kapcsolatos javaslati elemeket, ami az újraértékpapírosítást illeti, itt követjük az értékpapírosítással kapcsolatos crd 2 tevékenységeket, új szabályok kerültek vázolóan elfogadásra. A tanács támogatta a bizottság kezdeményezését egy különbséggel, mégpedig a nagyon bonyolult újraértékpapírosítás előzetes vizsgálata vonatkozásában. Ott a bizottság új egy kettő V cikkekre javaslatot a bonyolult ügyletek, befektetések vonatkozásában ezen a területen. A bizottság itt a kellő alaposságot is igyekezett elősegíteni. A tanácsi szövegben a tagállamok ellenezték a javaslatot, és ez ki is került a szövegből. A kérdés azt tehát, kedves kollégák, hogy egyetértünk -e ezzel, vagy pedig azt szeretnénk, hogy a bizottság javaslata kerüljön újra a szövegbe. Ami a kereskedési könyvet illeti, a Vázeli Bizottság új szabályokat ö, alakított ki, nagyon fontos, hogy a kereskedési könyvben kellő eszköz állja a rendelkezésre, ezen nem Bázelben megállapodás született a korrelációs kereskedelem kizárása vonatkozásában az új követelmények területén. Azt hiszem, kedves kollégák, megértik, hogy ez a e, e, korrelációs kereskedelem e, talán jobban is értik, mint én. Itt a kockázatkezelésről van szó, éppen ezért úgy döntöttek, hogy ezt ne sújtsuk magasabb díjakkal. A tanács kiigazította a javaslatot, hogy a bázeli módosításokat magába foglalja, ami ugye magába foglalta egyébként a korrelációs kereskedelmet is. Kedves kollégák, itt dönteni kell arról, hogy most egyetértünk-e a tanácssal, vagy más az álláspontunk. Úgy gondolom, hogy a legtöbb szabályozó azt mondta, hogy ezt ki kell zárni, de mégis van valami aggály, hogy mit lehet tenni ezen a területen. Éppen ezért a legtöbb szabályozó azt szeretné, hogy egy tőke plafont vagy tőke küszöbértéket határozunk meg ezen a területen. Erről Bázelben nem születik megállapodás, amíg júliusig el nem készül egy tanulmánya e tekintetben. Tehát nem tudjuk, hogy mit a küszöb érték. A tanács itt azt javasolta, hogy egy 8%-os küszöbet vezessünk be, amely komitológiával módosítható lehet a bázeli fejlemények tükrében tehát egy 5-10% közötti értékkel számolhatunk. Az ágazat képviselői elmondták, hogy őket nem győzi meg annyira ez a 8%-os plafon, úgy gondolják, hogy a korrelációs kereskedéshez való hozzáférés károsodik ezzel, és szükségtelenné válhat, hogyha a Bázel Bizottságban alacsonyabb küszöbérték kerül meghatározásra, mondjuk egy ilyen 5%-os. Ahogy elmondtam, az ipar számára a végrehajtás dátuma is fontos, nehéz bevezetni ezt 2010 végén a bázeli kötelezettségvállalásokkal együtt hiszen sok esetben joggal feltételezik azt, hogy több, millió, több milliárd euróra lenne szükség ezen a területen, és aggályos az, hogy ez a hitelkihelyezést hogyan befolyásolná, és lehet, hogy az EU pénzügyi ágazata becsukhatná a boltot, hogyha ilyen szigorú szabályokat fogadnánk el. Ez nem az én véleményem, hanem itt az ágazat véleményét közvetítem önök felé. A javadalmazási politikákat hagytam a végére, ez a legpolitikai kérdés, ugyanis én magam részéről úgy gondolom, politikusként, hogy jogalkotóként elvárják tőlünk azt, hogy komoly kezdeményezéseket foganatosítsunk ezen a területen, komoly javaslatokat Sok munkát végeztek ezen a területen, a pénzügystabilitási tanács ugye 2009. szeptemberében elkészítette az ajánlásait, ezt támogatták a G20-as vezetők Pittsburghben is. Itt gátolják a túl nagy kockázatvállalást, különböző javadalmazási dolgokra vonatkozik, ez különböző szinteken. Nagyon érdekes lenne látni, mi volt az FSB javaslatban, hiszen az alapelveket mindenképpen követni kellene, még akkor is, ha úgy döntünk, hogy a részletekbe megyünk jobban. Az irányítás, a kompenzációs tőke, a fizetés struktúrája, a nyilvánosságra hozatal és a felülvizsgálat, ezek azok a témák. A bizottság mit is tett? No tehát. A bizottság előre végezte el ezt a munkát, és a Delarozia jelentésre helyezte a hangsúlyt, melynek értelmében a bónuszok a teljesítményt kell, hogy díjazzák, erre az évre nézve is A CRD 3-as javaslat volt ennek az egésznek az alapja, voltak szankciós javaslatok, pénzügyi, nem pénzügyi intézkedések, tőkekövetelményekre is hatással kell, hogy legyen ez, és így tovább. Az új európai banki hatóságnak lenne a feladata az, hogy kialakítsa itt a szabályozásokat és a bizottság ajánlásait. A tanácsi javaslat tanácsi szövegennél tovább megy, pontosabb részleteket határoz meg konkrét intézkedésekre nézve a kockázatkezelés területén. Ezek az elemek magába foglalják a bónuszokat is, a bónuszok 50%-át részvényekben kellene kifizetni készpénz helyett, annak érdekében, hogy a munkavállalók érdekeltek legyenek a hosszú távú sikerben három éves időszakot is meghatároztak. Itt, kedves kollégák, most arról kell döntenünk, hogy ez megfelelő időkorlát. Sokan azt mondták, hogy ilyen befektetések néha hosszabbat időt vesznek, így mint három évet, néha, csak, néha öt-hét évről beszélünk. A harmadik bónusz vissza is szedhető. A tanács szövege kimondja, hogy a hedging vagy biztosítási stratégiát nem lehet elfogadni ennek kezelésére. A tanács felvett további követelményeket az átláthatóság és az irányítás területén. Úgy gondolom, hogy ebben a szakbizottságban mindenképpen foglalkoznunk kell ezekkel a területekkel. Rendszeres nyilvánosságra hozatalra van szükség, a nyilvánosságot tájékoztatni kell részletesen, a felsővezetők javadalmazását illetően azokét, tehát akik a bank kockázatvállalására hatással lehetnek. meg kell, hogy javítsák, erősítsék a tőkehelyzetüket a bankok és pénzintézetek. Röviden csak hát kívántam vázolni, hogy mi a helyzet dióhéjban az FSP szöveg és a tanácsi szövegre is rámutattam, vannak itt bizonyos különbségek, bizonyos helyeken a tanács egy kicsit tovább ment. Nincsen itt a megmentett cégekre nézve utalás, vagy a késledelt fizetésekre. A tanácsi szöveg gyengébb, mint az FSB rendelkezése Kedves kollégák, ezen túlmenően esetleg megvizsgálják, hogy mi történik az egyes tagállamokban, hiszen vannak olyan tagállamok, ahol már most fellépés van, ahol jól előrehaladott már a munka, például az Egyesült Királyságban, Franciaországban is volt bizonyos fellépés ezen a területen, Hollandiában, Svájcban, is láthatunk ilyen fellépéseket. Franciaországban legalább 50%-át, ezeknek, vagyis Svájcban 50%-át részvényekben kell tartani. A felső vezetők bónuszait bizonyos helyeken maximálisan az éves fizetésükben határozzák meg, tehát ennél több ez nem lehet. Nem kell itt feltétlenül korlátokat bevezetni az FSB és vagy tanácsi szöveghez. Kedves kollégák, lezárásképpen Hadd szóljak még a megkérdezések, körkérdések, kérdőívek vonatkozásában. 70% a széles nyilvánosság 70%-a úgy gondolja, hogy szabályozni kellene a banki bónuszok kérdését, és úgy gondolom, hogy ezért is tennünk kell valamit ezen a területen. Bevezetőképpen ennyit, nagyon sok olyan téma lehet, amire önök még rá szeretnének térni, ezekre örömmel reagálok én is, vegyek fel kapcsolatot az árnyék jelentéstevőkkel, vagy akár velem e-mailben, hiszen a jövő héten szeretném megfogalmazni ezt a javaslatot, hogy utána elküldöm fordításra, és aztán a január 18-án tudjuk fogadni az anyagot. Köszönöm, kedves kollégák! Köszönöm, Aline! Egy meghallgatás lesz de le kell folytatnunk ezt az eszme cserét az ismert okokból kifolyólag. Hozzászólom listáján a árnyék jelentőstőlők szerepelnek, Bowman úr, Ford asszony, le kell hozom, ahogy járjam a hozzászólók listáját, ha csak Karasz úr meg nem érkezik. Ha Karasz úr megérkezik, akkor nem, de ha néppárt vonatkozásában, ha nem érkezik akkor néppárt vonatkozásában hozzászólhat ön. Igazán nem érzem magam nyitottnak az ön irányába. Nem, nem ön ellen szólok személyesen természetesen. Hú. Tudom, hogy valószínűleg indokolt volt az, hogy nem volt itt. Ami a CRD 3-at illeti, különböző javaslatok születtek, olyanok, amelyek foglalkoznak a válság okaival. Nem csak arról van szó, hogy több tőkére van szükség a jövőbeni gondok elkerülésére. Azért is, mert a kereskedési könyvet nem fették kellőképpen tőkével és ezáltal is a kockázathoz járultak hozzá. Ez még a krízis válság elől érkezik, mint örökség. A CRD 2-ben sem zártuk le ezt a témát egészen a jelen javaslat, ami előttünk van, ez nem foglalkozik minden kockázattal, tehát további kiigazításokra lehet szükség. Úgy gondolom, hogy nehéz lesz kiigazítani ezt a javaslatot, de lehet, hogy a kollégáknak vannak bizonyos javaslatai erre nézve. Ezen túlmenően úgy gondolom, hogy nagyobb fokú különbségtételre van szükség. A az ügyfeles és más jellegű kereskedés között a banki útlevélben talán ezt jobban feltüntethetnénk. Én a magam részéről már aggályomnak adtam hangot a tőkeemelés vonatkozásában olyan helyzetben, amikor ugye a rágazdaság finanszírozására lenne szükség. De a tőkekövetelményes változtatások között, ez szerintem az egyik legfontosabb mégiscsak, mivel a, ez, ez egy magatartásbeli dolog, és a kereskedési könyvvel kapcsolatos gondokat mindenképpen kezelni kell. A CRD 2 2010 végén lép hatályba. Már elvesztettük azt vagy területet veszünk még azon a területen, hogy a Bázel 1-es követelményeknek feleljünk, és ez is hatályba lép majd bizonyos országokban. Tehát van nagyon sok kiegyensúlyozásra szükség, még mielőtt döntést hozunk arról, hogy most ez a dátum helyes vagy nem. Az összképet kell tehát látnunk. Ami a javadalmazást illeti, egyetértek a javadalmazási javaslatokkal, bár szerintem egy kicsit erőteljesebben lehetne megfogalmazni. a plafonértékek meghatározásával nem értek egyet, mert szerintem ezeket körül lehet járni, ki lehet kerülni. Erőteljes politikai válaszra van szükség a javadalmazás területén. A kettes melléklet 28-as pontja mondja ezt jól ki, a likviditási és kockázatokat, a litkérező kockázatokat figyelembe kellene venni ezen összefüggésben. Szerintem ez a profit részesedés kérdését nem kerül, kezeli megfelelően. a profit más része gyakran más bónuszokba kerül át. Nem igazán látom az egésznek a indokoltságát. tehát tisztába kell tenni ezeket a problémákat, mi alapján osztunk ki, mit, mi alapján teszünk milyen pénzt, hova, mondjuk tőkének mennyi a költség, mit lehet bónuszra fordítani, és így tovább. Ha indokolt, mivel valaki nagyon nagy teljesítményt végzett el, úgy azt kezeljék nyilvánosan. Jelen pillanatban hatalmas bónuszokat fizetnek ki, csak azért, mert alacsony a kamat a bónuszokat teljesítményhez kell kapcsolni. Úgy gondolom, hogy részletesebb és nyilvános indoklást kellene adni a top bónuszokra. Nem egyszer ki kell osztani ezeket. Nem igazán látom indokoltnak, hogy a, miért ne neveznénk meg a azokat, akik ezt kapják, nem tudom, hogy miért kellene kevesebbet tennünk, mint az USA. Szerintem az emberek is is tudják, hogy kik azok, akik a legjobban keresők, tehát itt most rájuk ez nem veszély. Szerintem ezt az árat érdemes megfizetni ezért. Végezetül ami az újraértékpapírosítási rendelkezéseket illeti, hát nem tudom, szóval ezzel foglalkoztunk a CRD 2-ben, és a bizottsági anyagban szereplő dolgok nincsenek összhangban azzal a az arányossággal, amit bevezettünk. A due diligence, az átvilágítás, vagy a kellő gondosság az mm, egy másik téma, amit szintén bevezettünk, nem lehet, hogy a költségek eh, túlmenjenek mindenen. Tehát összhangban kell lennünk, amit tettünk eddig az CRD 2-ben, vagy pedig kövessük inkább a tanács vonalát, és mondjuk azt, hogy ezzel felügyeleti szinten kell foglalkozni az új Európai Bankfelügyelet eh, keretein belül. Ott ugye sok szabály kerül majd kialakításra, nem csak az újraérték papírosítással foglalkoznak, és szerintem ezt az egész dolgot jobb csomaggá tehetnénk. Úgy gondolom, hogy a korrelációs kereskedelem vonatkozásában elmondható, hogy ez egy érdekes dolog, és eh, engem minden aggaszt, ami ezeket a modelleket érinti, el kell, hogy ismerjük, hogy a felügyelőtnek is fel kell építeni ezeket a képességeket, hogy ezt a modellezést el tudják végezni. Nem vagyok biztos abban, hogy teljes körben itt van, vagy megvan ez már most. Ebből pillanatban részemről ennyit, és Vicky Fordnak adom át a szót. Thank you very much, um, and I do welcome a lot of this work. Um... Köszönöm a szót. Nézzük a bónuszok kérdését először. Valóban nagyon jó, hogy a CRD foglalkozik azokkal a nemzetközi kérdésekkel, amik ezzel kapcsolatosak. A tanács első szövegtervezeténél a G20-ak és a tagállamok szintjén is figyelembe kell venni a javadalmazással kapcsolatos kérdést. És Arlene uh, hozzászólásához szeretnék csatlakozni, és elmondani valamit, amit nagyon sokan mondanak nekem. Hát ne higgyük azt, hogy nincsen gazdasági növekedés a társadalomban, és hogy a gazdasági növekedés az kapcsolatban áll a társadalom növekedésével hát ez nyilván mindenki számára egyértelmű. És a szolgáltatások piacán vannak olyan bónusz sémák, amelyek nem megfelelőképpen használják fel az adófizetők pénzét. Sajnos nagyon sok esetben lelassult a munka, és azok, akik például a hitelekkel dolgoztak, azokat úgy javadalmazták, hogy mennyi kockázatot vállalnak. Tehát ahelyett, hogy a kockázatot mindenképpen csökkenteni kellett volna, a hitelintézetekben dolgozók javadalmazását a vállalt kockázatokhoz kötötték és szerintem ez az intézmények szempontjából is fontos kérdés, hogy a javadalmazás mindenképpen személyre szabott legyen. Na most több tagállam megállapított nemzeti szintű szabályokat, és nagyon fontos, hogy a tagállamoknak továbbra is meglegyen a lehetőségük a saját szabályaiknak az alkalmazására. Tehát nem arról van szó, hogy egy platform legyen mindenkinek, hiszen vannak olyanok, akik gyorsabban akarnak lépni. Az Egyesült Királyság például gyorsabban akar lépni, és nem akar a jövő évig várni, Sharon. Amit te is elmondtál, egyszerűen figyelembe kell venni, hogy az adófizetők pénzéről van itt szó, tehát az adófizetők pénzét használjuk fel a pénzügyi piacon. Természetesen értem, hogy a tagállamok miért vélekednek különbözőképpen. Hát, hogyha mindennapi emberekkel beszélgetünk az utcán, akkor szerintem arra a következtetésre kell jutnunk, hogy végül is a legfontosabb ügyfelei az adó fizető polgárok, úgyhogy őket igenis érdekli a bónuszok szintje. Ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk. Ami pedig a tranzakciók megadóztatását illeti, amennyiben az adó fizető konkrétan az adott pénzügyi intézmény fizetőképességért felelős, vagy ezzel kapcsolatos, akkor neki is tudnia kell, hogy az ő pénzével milyen kockázatokat vállalnak. Ugyanakkor voltak itt nagyon fontos témák azzal kapcsolatban, hogy miért kell emelni a tőke szintjét a bankoknál. Az EU azt hiszem, hogy a bázeli szöveg elébe megy, annál is tovább megy. Hát valóban több tőkére van szükségünk a kereskedési könyveknél, és azt is biztosítanunk kell, hogy megtanultuk a leckét az értékpapírosítással kapcsolatban, és a jövőben az értékpapírosítás nem vállal majd olyan kockázatokat a többlettőke érdekében, mint ahogy eddig tettük. Egyébként az értékpapírosítási ágazatban tulajdonképpen úgy kell felfogni, hogy a jövő tőkéit fogjuk felhasználni a múlt hibáinak kifizetésére, de akkor ezek mindenképpen rossz hitelek lesznek. Hát tudjuk, hogy történelmi szinten negatív volt az elérhető pénz a reálgazdaság számára, az eszközök tényleg nagyon alacsonyak voltak, és 150 milliárdra volt szükség az újraértékpapírosításban, ezeknek a káros hiteleknek a megszüntetésére és a bankok megsegítésére. A kereskedési könyvben három típusú tőkét lehet elkülöníteni. Vannak a hagyományos modellek, és vannak a kockázati jellegű és vannak a kockázati tőke jellegű modellek, és ezek adják össze az újraértékpapírosítási lehetőségeket. Tehát meg kell néznünk, hogy az adott eszköz, az adott eszet vajon a trading bookban vagy a banking bookban szerepel. És így kell megvizsgálnunk az adott bank veszteségeit. Tehát a, a BIS által elkészített hatástanulmány szintén kimondta, hogy mindezt a három különböző szintet figyelembe kell venni, és ez az eurozóna bankjain. Az eurozóna bankjainál 11,6%-ot érhet el. Úgyhogy a kereskedelmi bankok kereskedési szintjét, tevékenységét mindenképpen meg kell védenünk, de vajon kényszeríthetjük -e arra őket, hogy a GDP 2%-ával segítsék ki a bankokat annak érdekében, hogy a reálgazdaság is tovább működhessen. Hát azt hiszem, hogy a bázeles szöveggel kapcsolatban ezért kellett egy újabb hatástanulmányt készíteni. A konzultációk most folynak, és a munkatársak januárban újra találkoznak ezzel a témával kapcsolatban. Tehát meg kell tanulnunk, amit Bázel mond, és biztosítanunk kell, hogy amennyiben képesek vagyunk megfelelő változásokra, akkor olyan helyzetbe kerülünk, hogy valóban a bázeli célkitűzéseket tudjuk követni. Ami az arbitrást illeti, hát azért itt figyelembe kell venni, hogy itt globális ágazatról van szó. Hogyha a bankokat arra kényszerítjük, hogy a mérlegüket csökkentsék, akkor sajnos elképzelhető, hogy az amerikai bankok fognak majd megjelenni Európában, és az amerikai bankok fognak hitelezni az európai bankoknak, és nem hinném, hogy ez lenne az alapvető célkitűzésünk. Úgyhogy nézzük azért meg, hogy ezeknek a tőkéknek a bevezetését mikor kívánjuk elindítani, és vigyázzunk, nehogy túl messzire menjünk összességében, tehát dolgozzunk együtt Bázellel, nézzük meg a hatástanulmányokat, és biztosítunk kell azt, biztosítanunk kell azt, hogy amikor a jövő tőkéit felhasználjuk, akkor nem következik be semmilyen törés a múlt és a jövő között, és hogy a múlt hibáiból tanulunk. Köszönöm szépen. Pascal Kamba következik. Pascal, itt vagy? És szeretnél is hozzászólni? Akkor Pascal. Köszönöm szépen. Hát egy kis nyelvi diversifikáció érdekében franciául szeretnék hozzászólni, hogy legyen itt némi nyelvi sokszínűség végre. Ez egy első vita ebben a témában, és nem szeretnék egyébként túlzottan hosszan hozzászólni. Politikai szempontból nézve a zöldek minden javaslatot támogatnak, mind a tanács, mind a bizottság részéről, olyan javaslatot, aminek az a célja, hogy a bankok által vállalt kockázatokat csökkenteni tudja, vagy kordában tudja tartani. Hogyha konkrét számadatokra lesz szükség, mondjuk a tőkekövetelmények vagy a leverage tekintetében, akkor azért kicsit gondolkozzunk el, mert nem biztos, hogy nekünk kellene itt a konkrét számadatokat meghatároznunk. Szerintem azzal túl messze mennénk. Egyébként tegnap Gozes úrral beszéltünk is erről, hát nem tudom, hogy például a bankokat hogyan tudjuk szabályozni, hogyha sokkal kockázatosabb hedgefánzokat meg egyáltalán nem szabályozzuk semmilyen módon. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a legjobb megoldás, hogy tulajdonképpen a biztonságos szektorral, a bankokkal kezdjük. Az értékpapírosítás nagyon bonyolult, komplex termékeket foglal magába ezek a termékek folyamatosan áramlanak mindenhol az Európai Unióban és a világon, de ezeket senki nem érti. És számos hitelminősítő intézet három a minősítést adott olyan termékeknek, amelyek valójában egyáltalán nem voltak biztonságosak, csak ezek annyira bonyolultak voltak, hogy nem tudták őket megfelelőképpen értékelni. Ami a jogalkotási keretet illeti, hát itt ennél az irányelvnél eléggé korlátozott a mozgásterünk Ugyanakkor azt azért megtehetjük, hogy a parlament a bizottsággal együtt legalább egy tanulmányt elkészítsen ezekről a lehetséges intézkedésekről. Az intézkedések esetleges negatív hatásait meg kell vizsgálnunk, de nyilván a pozitív hatásokat is. Meg kell néznünk, hogy magának a pénzügyi piacnak milyen pozitív hatásokat hozhatnak ezek az intézkedések, hogy legyen valami rálátásunk a területre. És az utolsó hozzászólásom az irányelvvel kapcsolatban a következő nem csak a bankok érdekeit kell megnéznünk. Hát azt, asszony azért engem eléggé meglepett, sőt, kimondanám, hogy meglehetősen sokkolt, amikor azt mondta, hogy a bank lobby érdekeit kell itt képviselnünk, vagy legalábbis ez derült ki az ön szavaiból. Ön azt mondta, hogy beszélt a fontos szereplőkkel, de hát úgy tűnik, hogy akikkel ön beszélt, kizárólag a bankok képviselői, és nem az összes szereplő ebben a történetben. Úgyhogy úgy látom, Mekárti asszony, hogy ön a bankokat képviseli, és senki mást. Csak hogy mi jogalkotók vagyunk itt, nekünk az egész társadalmat kell figyelembe vennünk, nem csak a banki ágazatot. Úgyhogy nagyon figyeljünk, ne engedjünk a banki lobbinak, és mindenki érdekeit ugyanúgy képviseljük. Hát ez egy nyílt parlamenti vita. Frau Vorsitzende, angesichts der... Elnök asszony, előre haladott az idő, és figyelembe véve, hogy hamarosan egy meghallgatást tartunk, két pontra szeretnék koncentrálni, de ezt el szeretném mondani. Első pont. Gratulálni szeretnék a jelentéstevő asszonynak transzparens és átfogó bemutatásához. Itt szól arról is, hogy mit tettek az egyes tagállamok. A jelentéstevő asszony bebizonyította, hogy ért ehhez a szakmához, és arra szeretném biztatni, hogy folytassa azt az öntudatos kurzust, amelyet folytat. Mi nem a bizottság meghosszabbított karja vagyunk, nem is a tanácsi, és nem is a Bázel meghosszabbított karja vagyunk. Mi az Európai Parlament vagyunk, és a szó legjobb értelmében jogalkotást folytatunk, olyan jogot fogunk hozni, amelyel megpróbáljuk megakadályozni a következő krízist, ha már a legutóbbit nem tudtuk megakadályozni, mert nem volt hozzá megfelelő jog, jogalapunk. És ezzel jövök a követ, jutok a következő észrevételemhez. Megdöbbenéssel tapasztalom, amikor az értékpapírosítás és újraértékpapírosítás során, ezek ugye nagyon komplex termékek, tehát erről beszélve és tudva, hogy milyen fontos szerepet játszottak a krízisben ezek a nagyon komplex ter- termékek, és pontosan tudjuk, hogy a CLD2-nél milyen hallatlan, nehéz helyzettel látunk szemben, és ilyen módon tökéletesen, értetlenül állok azzal szemben, hogy a tanács miért tehet arra javaslatot, hogy a bizottság által eh, előterjesztett eh, szabályokat kihúzza. Jelesül azt a szabályt, ami az ilyen komplex termékek előzetes engedélyéhez való kötés, eh, előzetes engedélyhez kötni. Kérem jelentéstevő asszony, amikor legközelebb tárgyalunk erről a kérdésről, akkor hallgassuk meg is, elnök asszony, hallgassuk meg a bizottságot, hiszen vannak pontok, ahol a tanács javaslata javítja a bizottság javaslatát, de hát vannak pontok, ahol nem értem a tanács lépéseit. Gondolom, hogy ma erre már nem lesz idő, de legközelebb kérem, hogy beszéljünk a bizottság és a tanács képviselőivel. Győri asszony szeretne valamit mondani? Nagyon röviden parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy nem fogja sajnálni, hogy kértem a szót. Egyrészt már nagyon rövidre, foghatom magamat, másodszorban pedig eh, önnel, mint egy egyhangban szólalok fel. Kérdésem, amit szeretnék eh, föltenni a jelentéstevőnek, én is gratulálok neki a kiváló munkához. Ez Van fordítás? Ja, oké. Okay. Szóval tehát egy kérdésem lenne és két megjegyzést tennék. a kérdésem a következő volna hogy tud e ön arról hogy készült e bármilyen hatástanulmány tehát megpróbálták e felmérni hogy ennek az intézkedésnek milyen hatása lehet a hitelknálatra? ugye elnök asszony is utalt a hozzászólásában arra hogy bizony a jelenlegi krzisben a bankok tőkeellátottsága ugyan gy úgy nagyjából rendeződött de azért még igen érzékeny és instabil a helyzet. tehát azért kérdezném hogy vajon készült e egy ilyen felmérés a bizottság csinált e ilyet? és annál is inkább mert szerintem fontos ezt a kérdést a versenysemlegesség szempontjából is megközelteni. mire gondolok? arra hogy különösen nyugat európában nagyon sok bankmentés történt tehát igen jelentős összegeket kellett bizonyos pénzintézetek megmentésébe pumpálni a tagállamoknak. ezek az intézmények most tőkeellátottsággal nagyjából rendezettek mg más bankoknak ugye erre nem volt szükségük. ha most a ugye felemeljük a tőkekövetelményeket nem csak a crd iii hanem majd jön nem sokára a crd iv is ugye elénk akkor azért az kérdés hogy ez versenysemlegesség szempontjából hogy néz ki ez a történet feltőkéstettük őket most megemeljük a, a tőkekövetelményt hogy hat ez az egyes bankokra és hogy bizony én azt gondolom hogy például közép európában ez nehezebb helyzetbe hozza a pénzintézeteket itt nem voltak bankmentések a bankszektor egészségesebbnek bizonyult mint nyugat európában nem volt annyi toxikus termék tehát vajon igazságos e versenysemleges e hogyha egy ilyen szigortást teszünk? tehát érdeklődnék hogy történt e ilyen hatástanulmány két megjegyzésem közül az első hogy a banki bónuszokra vonatkozik az egy, méghozzá az hogy nagyon kváncsian várom az év végi eredményeket jó hogy a vitáról még most csak egy ilyen eszmecserét folytatunk az, erről a témáról kváncsi vagyok hogy milyen bónuszeredmények lesznek itt az év végén és ezt a vita folytatásánál figyelembe tudjuk venni. a másik pedig megjegyzésem hogy nagyon rövidnek tűnik az az implementációs határidő ami az előterjesztésben szerepel mert hogyha valósznűleg two thousand and ten tavaszán elfogadjuk akkor ugye two thousand and eleven január one jén életbe kellene lépnie picit rövid a felkészülési idő. köszönöm. Um, köszönöm szépen a kollégáknak, hogy hozzászóltak, köszönöm szépen a megjegyzéseket, az orientációkat, és hogy felvetettek néhány kérdést, amit meg kell néznem. Szeretném a zöldeket megnyugtatni. Nem találkoztam minden egyes érdekelt féllel, de találkoztam azokkal, akiknek problémáik vannak, és ezek igenis a bankok, mert tehát a felügyeleti szervek nyilván elégedettek azzal, hogy szigorúbbak lettek a szabályok. De hát a bankoknak nyilván van ezzel problémájuk, van az alkalmazással problémájuk, van a végrehajtással problémájuk, tehát ezek olyan témakörök, amiket nem feltétlenül szeretnek a bankárok. Nyilván lesznek olyan érdekelt felek, akiknek kielégítő ez a szöveg, és hát van, akinek nem. Ford asszonynak szeretnék valamit mondani, Hát nagyon fontos témát folytatunk itt a szakbizottságban és a parlamentben, és azt kell meggondolnunk, hogy állandóan hátul akarunk-e kullogni, vagy pedig az EU előrelép, és felállít egy menetrendet. 2010 nyaráig most akkor kell várnunk, amíg elkészül a hatástanulmány, vagy pedig mi elkészítünk magunknak egy hatástanulmányt, és akkor azt mondjuk, hogy nem teszünk semmit, hanem egy ilyen paralízises állapotban üldögélünk, és majd megvárjuk, hogy rajtunk kívül a világ tegyen valamit. Ennek nem így kell lennie, nekünk kell a globális normákat megállapítani, nekünk kell lépni, és kövessenek a többiek minket. Itt van a Transatlanti Gazdasági Tanács például, az USA delegációjával egyeztethetünk, elmehetünk Washingtonba, és pontosan azért megyünk el Washingtonba, hogy az USA-t és más fontos államokat meggyőzzünk arról, hogy mi nem várunk, mi cselekszünk. nyilván az adófizetők azt szeretnék elkerülni, hogy további válságok következzenek be, és most itt a remek alkalom, hogy a túlzott kockázatokat megoldjuk, a bónusz stratégiákat átvizsgáljuk, és a javadalmazás kérdését is megoldjuk. Hát a bankokkal kellett először beszélnünk nyilván, és voltak itt nagyon fontos kérdések, amik felmerültek, többek között az elnök asszony szájából, de majd erre visszatérünk legközelebb. Köszönöm szépen mindenkinek, és elnézést kérek, hogy ennyire rövid időnk volt erre a nagyon fontos témára. A legközelebbi vitán Január 26-án a jelentés tervezetet fogjuk megvizsgálni, hogyha minden rendben van a jelentéstevővel, és el is készül a jelentés. Akkor most lépjünk tovább, és a meghallgatás következik. Várom a hozzászólóinkat. Elnézést kérek, hogy egy kicsi késésben vagyunk, de hát nagyon tele van a napirendünk, éppen ezért nem tudtunk másként eljárni. Okay. Um, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Üdvözölni szeretném az előadóinkat, és elnézést szeretnék kérni, hogy kicsikét késve kezdjük a munkát. Tehát nem fogok olyan hosszan beszélni, mint ami hosszan beszélhetnék. Javaslom egész egyszerűen, hallgassuk meg a meghívottakat, a szakértőket, utána pedig kezdjük el a kérdések óráját. Ha nem is biztos, hogy egy óra lesz ez, de nevezzük órájának a kérdéseknek. Tehát kezdjük el a kérdésfelelek kört, lássuk majd meg, hogy hányan kérik a szót. Megkapta mindenki az előadók életrajzát, nem akarom ezt még egyszer elismételni. Elképzelésünk az, hogy az előadók nem beszélnek 5-6 percnél hosszabban. Az ülésünket egyébként a weben is megtekinthetik, mint most már mindig. És célunk pedig az, hogy felderítsük a tranzakció adók, tehát a pénzügyi műveletekre vonatkozó adók kérdését, és feltérképezzük, hogy milyen adók léteznek ma már. Az én papíromon remélem ugyanaz a nap sorrendiség szerepel, mint önöknél, és ezért a adó és vámunia főigazgatóság részéről Alexander Vidónak adom meg a szót. Öné a szó Kérem, mondja el a bizottság álláspontját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Annyi szeretnék mondani, hogy a pénzügyi tranzakció adókról semmifajta tervezetet nem készítünk el. A bizottságnál sokkal inkább nyomon követjük, hogy mi történik a világban, milyen eszmecsere zajlik és beszámolok arról, hogy a bizottság szolgálatai, illetve a taxud tekintetében hogyan zajlanak a viták. Nos, először is tisztázzuk, mindenki emlékszik a Robin Hood adó vagy a Tobin Taxről szóló vitára, és azt hiszem, hogy világosan kell tenni, hogy a Robin Hood adó vagy a Tobin adó ami itt a valuták közötti átváltozás, átváltásokra vonatkozott, nem ugyanaz, mint a pénzügyi tranzakciókra vagy műveletekre vonatkozó adók kérdése. Úgy hiszem, hogyha egy adóról beszélünk, különösen, hogyha egy ilyen adó kialakításáról gondolkozunk, fontos, hogy tudjuk, mi a célja ennek az adónak számunkra. Az egyik legfőbb elem a fiskális konszolidáció, tehát a bevételgeneráció. Másrészt pedig felmerül az a kérdés is, hogy a világ pénzügyének jobb szabályozását mennyiben szabályozhatná egy ilyen adó. A harmadik kérdés pedig az, hogy mennyiben lehet elérni, hogy a bank ágazat hozzájáruljon azon, á, azon állameladósodásokhoz, amelyet a pénzügyi ágazat megmentéséből származik. A jobb szabályozása, better regulation kérdését megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy elemzéseink alapján, a meglévő adatok elemzései alapján sok kétel merül föl egy ilyen pénzügyi piacra kivetett adó hatékonysága tekintetében. Nem tudom, hogy mennyiben lehetne ezzel a spekulatív tevékenységet korlátozni, és mennyiben lehetne a árvolatilitást csökkenteni, vagy pedig a globális stabilitást megerősíteni. Mi tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy ez az adó, hogyha ezek a céljaink, nem a megfelelő eszköz, vagy legalábbis nem tekinthető ez egy biztonságos eszköznek. És az az út, amelyet az Európai Unió követette, tehát a szabályozás útja valószínűleg a preferált és a célra vezető út lesz. Amikor azt mondjuk, amikor a bevételi oldalt vizsgáljuk, és a fiskális konszolidációra gondolunk, akkor felmerül ugyanakkor az a kérdés, hogy hova áramlik egy ilyen pénz. Elsősorban mondjuk a nemzeti költségvetésbe, de alternatív szenáriókról is szó van például a környezetre, vagy a fejlesztésre, vagy az EU költségvetésébe. Nem akarnék ezekről a politikai célokról, illetve tartalmakról többet mondani. Csupán annyira szeretnék utalni, hogy tudásunk szerint a legtöbb adóbevétel, legalábbis Európában, Németországból ö, származna, és az Egyesült Királyságból, ahol a legnagyobb pénzközpontok vannak, tehát ezek járulnának hozzá a bevétel generáláshoz legnagyobb mértékben. Persze felmerül a kérdés, hogy mi volna a, a specifikus cél eléréséhez a megfelelő tehermegosztás. A bevételi potenciál meglehetősen komoly, a WIFO osztrák intézet egy bizonyos kalkulációt is végrehajtott, és 200 87 milliárd dollárt dolgozott ki világbázison 0,01%-os adókulcsal. Ez 130 milliárd eurót tenne ki az, Európa, az Európai Unióban beszámítva Norvégiát és Svájcot is. De ezek a számok, kérem, hogy lapozzunk. Nos, tehát ezek a számadatok valószínűleg túl vannak értékelve. Hiszen, elnézést, itt egy hiba van, mert nem 2007-es, hanem 2006-os adatokról van szó. Egyrészt azért, mert nagyon magas volumeneket és értékeket ad meg, amelyek a mai helyzetben nem állják meg a helyüket, hiszen regresszió volt tapasztalható, mind a volumenek, mind az értékek tekintetében. Ezen felül pedig a kereskedelmi csökkentésről, csökkenésről vonatkozó mér, mérlegelések, becslések optimistának tűnnek, és ezen felül pedig a pénzügyi piacok szabályozása tovább is csökkentheti a forgalmat, és ilyen módon a revenue potenciált, tehát a bevételi potenciált. És mm, persze azt is látni kell, hogy nagy különbségek vannak az egyes piacok között is. Még egy valamit figyelmen kívül hagytak a további adóbevételekre való kihatást. A nemzeti adórezsimekben tapasztaltuk meg, hogy egy új adó bevezetése mondjuk a tőkenyereség adó csökkenéséhez vezethet. Mit jelent ez az adó kiépítésével szemben támasztott elvárások tekintetében? Egyrészt kritikus tömeget kell elérni, azaz tehát egy olyan jogkört kell kialakítani, ami lehetővé teszi, hogy sok termékre is kiterjesszék, és a földrajzi alkalmazhatósága, az életékesége is eh, széles legyen. A WIFO egyébként a termékekre ezt eh, kiszámolta, minden SWAT derivatív termékre vetítette a WIFO, de ezen felül az over-the-counter tranzakcióra is, amelyek egy eszet árat jelenítenek meg. A következő kérdés az, hogy milyen fajta adó alapot alkalmaznánk. Voltak éppen a tranzakciós érték volna. Ám hogyha derivatívákról beszélünk, akkor akkor sokkal inkább a nominális értéket kell számítani, azaz tehát az érték mögött rejlő, azt, eh, eh, azt értékel ellátó eszetre vonatkozik, azaz tehát ebben az esetben a adóformánk nagy részét a derivatívákból szereznénk. Az ilyen megközelítés kockázata persze a relokáció volna, mégpedig, hogy az EU-ból, hogyha ez egy unilaterális megközelítés volna, elmenekülnének a pénzintézetek, relokálnák maga magukat más pénzpiacokra. Fennáll annak a veszélye is, hogy a üzleti világunk befektetési kapacitása csökkenne, alacsony eleve alacsony a hitelkapacitás, ezen felül fennáll az, az a veszély is, hogy az adóra nem, hogy azon termékekbe menekülnének az intézetek, illetve a kereskedők, amelyekre nem vonatkozik ez az, adó, az az adó. Földrajzi tér, hát mindenképpen egy nagy földrajzi térnek ennek lennie, ha csak az EU, ez akkor ez nagyon kockázatos a globális szinten. Globális szinten a g 20 ok szintjén felmerült a kérdés, de nem igazán voltak hajlandók ezt elfogadni, tehát igazi globális adóbevezetése nem tűnik reálisnak. Az osztrák intézet legalábbis egy időzónán belüli alkalmazásra tesz javaslatot. Kétségekkel nézünk ennek elébe. Nem tudjuk, hogy ez mennyire alkalmazható, hiszen a globális piacok és a 24 órás piacokon és a modern telekommunikációban nem tűnhet ez a reális limitációnak, korlátozásnak, ha az időzónára kell korlátozunk. Ezt a begyűjtés költsége nem volna nagyon magas, hiszen a Organized Exchange, tehát a, szerve, az Or- Organized Exchange és az OTC, tehát az Over the Counter ügyleteket is elektronikusan szervezik, tehát nem volna nagy igazgatási költség ennek. Jogi aspektus. Nem teljesen uh, világos, hogy a tőke szabad mozgásának alapelvével mennyire volna összeegyeztethető egy ilyen adó, és persze például a meglévő irányelvekkel, például a Capital Duty irányelvel is összekeverne, tehát a tőke, vám irányelvel is össze kellene vetni ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm, teljesen belátom, hogy teljesen abszurd, hogy ilyen rövid időbe kérjük, hogy mondják el a fontos kérdéseket, de most megadom Jeff Lloydnak a szót, aki az OECD um, adópolitikájának fő, osztálynak fő tanácsadója. Köszönöm, elnök asszony, nincsen pontom, tehát elmondom, hogy miről akarok beszélni. Egy-két bevezető észrevétel, aztán pedig a pénzügyi műveletekre vonatkozó adók kérdéséről szólnék. Az OECD-nél dolgozom, a pénzügyi stabilitási kérdésekkel foglalkozom. Az OECD nem sok munkát végzett az utóbbi időben a pénzügyi műveletekre vonatkozó adók tekintetében, éppen ezért hangsúlyozom, hogy inkább személyemben szólalok meg, és nem az OECD véleményét mondom el. Természetesen most, hogy adójövedelmeket kell generálni, ez a kérdés nagyon nagy prioritással rendelkezik, és valamilyen módon fiskális deficiteket ki kell egyenlíteni. Az IMF arra tett javaslatot, hogy a adózási komponens a GDP 3%-ának felelhet meg a fiskális deficit bepótlásában, és teljesen világos, hogy nincsenek egyszerű válaszok, és az OECD részéről sincsenek egyszerű válaszok. Mindezt elmondva azt mondhatjuk, hogy ha a pénzügyi eh, válság önnek van valamilyen pozitív oldal, akkor ez talán az volna, hogy ismét rátekinthetünk nyugodtan a pénzügyi rendszerünkre, megvizsgálhatjuk, hogy hogyan lehet a pénzügyi stabilitás valamilyen módon támogató eszközökkel ellátni, és hogyan lehet Ugyanakkor az egész rendszer átalakításával persze a fiskus adóbevételét növelni, és ilyen módon stabilitást is megteremteni. A másik kérdés, amelyet fel szeretnék venni a következő. Lehet, hogy a meglévő adórendszerekben lehetőség van egy ilyen adó kivetésére, és az OECD sok munkát végzett a nemzetközi információcsere területén az adóhatóságok között. Nagyon sikeres volt ez a munka, sok információcserét bonyolítottunk le, és ez oda vezetett, hogy nagyon sok kettős adóztatás kizáró megállapodás jött létre. Azaz tehát a jól célirányos disclosure kezdeményezések segítettek bennünket előre, és ezen felül pedig további lehetőség van arra, hogy az adó elkerülés területén és az egy nemzetközi együttműködéssel javítsunk a helyzetem kulcskérdés, amelyről beszélni szeretnénk ma, tehát az új finanszírozási források megteremtése. Úgy hiszem, hogy mindenfajta új finanszírozási forrásnak meg kell felelnie néhány kulcselvnek, olcsónak és költséghatékonynak kell lennie begyűjtésének, az elkerülésnek vagy a csalásnak nehéznek kell lennie, neutrálisnak, semlegesnek kell lennie a gazdaságra való kihatása és a disztribúció tekintetében, ha csak nem valamilyen piaci hibát szólít meg ez közvetlenül, ezen felül pedig a közelfogadásnak kell örvendenie, hiszen a sikeres adórendszer egyik alapja a közelfogadottság. Teljesen világos, hogy megváltozik az a pénzügyi ágazat megadóztatásához világ irányuló közvélekedés, de ugyanakkor látni kell, hogy a pénzügyi ágazat közvetve és közvetlenül is hozzájárul a növekedéshez és a jövedelemtermeléshez. Tehát a vita átalakuló félben van, és ahogy Alex is mondta, a vita most egyre inkább az adó jövedelem generáló képességére koncentrálódik, és nem is annyira a korrektív hatására, vagy pedig a pénzügyi stabilitáshoz a tevékenységére vonatkozik. Két kulcskérdés van, azt hiszem, amelyet mindenképpen meg kell szólítani. Ez adó kapcsán az egyik, hogyan lehet a legjobban célirányosan felhasználni ezt az úgynevezett spekulatív tranzakciók megadóztatására. Természetesen erre volna szükség, hogyha korrektív szándékból vezetnénk be ezt az adót, de ugyanakkor akkor is kell ezt használni, amikor azért is ha, így kell ezt használni, hogy a köz elfogadottságát növeljük ennek az adónak, hiszen az adó java része a derivatívákból kell, az adó bevétel java része a derivatívákból kell, hogy származzon. Nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan lehetne az adót csak a spekulatív és nem a nem spekulatív tevékenységre kivetni. A rövidtávú spekuláció volna az egyik cél, és hát nyilván a rövidtávú spekulációkat kéne jobban megadóztatni, de ugyanakkor pedig a piacok mikrostruktúráját megfigyelve sok levédő vagy hedzselő tevékenység nagyon rövid távon zajlik, tehát az én bebiztosító vagy hedzselő tevékenységek nagyon gyakran rövid határidős ügyletekben jelennek meg, és felmerül a kérdés, hogy hogyan szólítsuk ezt meg úgy, hogy a derivatívákból szerezzük be az adójövedelmet, de nem a hedzselésből ne a hedzselést veszélyeztessük ezzel az adóval. Ugyanakkor felmerül a, az a kérdés is, hogy ki, ki fizetné az adót? Ki volna az adó alanya? Hiszen sok swap, swap tevékenységet non-rezidensek kormány kötvényekkel folytatnak, és az FX swapok esetében lehet, hogy maguk a kormányok volnának azok, akiket megadóztatnánk, tehát ilyen módon visszafelesülne el az adó fegyvere. Nos, tehát a derivatívákat kellene megadóztatni, ha semmi kétség nem fér. Felmerül itt egy további kérdés, mégpedig a széles adóalap kérdésem. Úgy hiszem, hogy ez a kérdés veti fel azt, hogy hogyan lehet a földrajzi lokáció koncepcióját megalakítani, és vizsgál, meg kellene vizsgálni, hogy milyen tevékenységi mintázatok jelennek meg, hiszen jelenleg nagyon sok rövid távú tranzakció történik az interbank piacon, hiszen a portfóliókat folyamatosan igazítják. Elképzelhető, hogy ez egy más mintázatot venne föl, amikor ritkábban, kisebb frekvenciával történnek az ügyletek. Lehet, hogy itt a hatékonyság csökkenne, de a legnagyobb kihatása persze a bevételi oldalra volna mindennek. Úgy gondolom tehát, hogy van mit tenni ezen a területen. Um, az impact, tehát a kihatások területén. Úgy gondolom, tehát, hogy ez a dosszié mindenképpen megvizsgálásra érdemes. Vannak olyan kérdések, amelyek megkerülhetetlenek. Az OECD a Tobintex vagy a Robin Hood adó kérdésével kapcsolatban a múltban szkeptikus véleményt folytatott és jelentett ki, most pedig a valódi a bevételi források oldalát meg kell vizsgálni. És persze az OECD, az OECD tagjainak kezében van az a kérdés, hogy komoly prioritást tulajdonítanak ennek a munkának, és hogy úgy gondolják, hogy mi vagyunk az a testület, amely ezt a munkát elvégezze. Mindenesetre mi készek vagyunk a munkát elvégezni, és persze nagy kíváncsisággal nézek egy délutáni vita elébe. Köszönöm szépen, és most pedig megadom um, igen, Bolének, a London Stock Exchange Groupnak, a Chief Executive-nek a szót. Köszönöm szépen. Transzakciós adót kell fizetnem a rendelkezés álló időre, úgyhogy rövid leszek. Nagy öröm számunkra, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a témával, és hogy ilyen komolyan veszi. Remélem, hogy a döntéshozatalhoz hozzájárul a előadásom. Mi eh, egyfajta eh, ilyen tranzakciós adót fizetünk, ez, az, egy, ez egyfajta illeték. Ahogy eh, Vido és Lloyd örök is utaltak erre, én egy konkrét példára szeretnék most koncentrálni. Az Egyesült Királyság az egyetlen olyan EU-s ország, ahol az értékpapírtranszfereket eh, jelentősen megadóztatjuk. Jelenleg 0,5% ez az értékpapír vonatkozásában, és más kötvények vonatkozásában is a tranzakció időpontjában kerül ez kivetésre, és a reálgazdaságra is hatással van. A KKV-k, a megtakarítók, a befektetők is fizetik ezeket az adatokat. A tranzakciós adót nem a bankok fizetik, tehát ezek penalizálják valamilyen módon a bankokat, de igazából a fogyasztó az, a társaságok, a befektetők, amelyek ezt megfizetik, nem pedig a közvetítők. Hatással van ez az USA, az Egyesült Királyság piacára is természetesen, elég jelentősen hosszú távon ráadásul és mérhető szinten. Az adóügyi tanulmányok intézménye körülbelül összességében egy 20%-os mértékkel számol az illeték vagy ilyen tranzakciós díj megfizetése területén. Különböző likviditási tényezőket veszünk így figyelembe, legyen az rövid távú, vagy hosszú távú, akár a nagyon rövid távútól kezdetően, kezdődően is. Ugye igazából nehéz azt is eldönteni, hogy hol húzzuk meg a határt a rövid távú spekulációk, közép és hosszú távú spekulációk között. Nagyon sok platformon jelent meg ez a piac. Az európai bizottság Kovács biztos felkérésére is készített tanulmányt ebben az ügyben. A tranzakciós adó a volatilitást is növelheti. A reálgazdaságban érzik ezt szintén a befektetők. A tőke ára, a tőke költsége jelentős mértékben megnövekedett. Ez a mm, tranzakciós illeték megnöveli a tőke költségét 4-12 kal ágazattól függően. Minél és sajnos a high technológiás, magas technológiás cégeknél ez nagyon magas. A megtakarítók számára is jelentős ez a költség. Az Egyesült Királyságban kb. 3,5 százalékot vesz el ez az átlagos megtakarító megtakarításáiból az élete során. Úgy becsüljük, hogy az, US, az Egyesült Királyságban a megszüntetése, ez egy 7 milliárd fontos tétel lenne, tehát ennyivel több tőke meg a piacon. A tranzakciós adók módosíthatják a viselkedést, és szerintem a Tobin adónak is ez volt az alapja meglehetősen népszerű koncepcióvá vált ez, ugye. Ez a ból indul ki, hogy a különböző túl lövéseket túl szott piaci magatartást hivatott ezt szabályozni. Az értékpapírpiaci forgalom körülbelül egy tizedét teszi ki az USA forgalomnak az Európai Unióban. Ez a kis és középvállalkozásokat érinti ez. A nagy cégek, nagy vállalatok mindig tőkéhez férnek, a kis cégek azok, akik nem engedhetik meg maguknak ezt. Ha megnézik az USA piacát, ahol a kapitalizáció körülbelül ugyanaz, mint az EU-ban, az uh, az ilyen jellegű forgalom kb. az ötszöröse annak, ami az EU-ban történik. Ez természetesen a cégek azon képességére és hatással van, hogy valahogy tőkéhez férjenek. És ez pénzügyi hátrányt jelent a cégek számára. Ezen túlmenően van bizonyítékunk arra is, hogy mi történt Svédországban, amikor 84-ben bevezették az 1%-os adót, aztán 80-ban felemelték 2%-ra. Tudjuk, hogy ez hogy befolyásolta a részvények árát és a likviditási helyzetet. A kínai piacról is vannak információink, ahol 2009 májusában százalékos adót vezettek be, ezzel a Sankai tőzsdeindex is nagyot zuhant. A recessziós hatással volt erre természetesen. Az ilyen adósodási kérdések megoldása mindenképpen megkeresendő. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy itt munkahelyekről van szó. Tehát a bankok eh, a negatív leverage-be mennek át, eh, és nehezebb eh, számukra az, hogy átirányítsák a tőkeforgalmat a cégek felé, különösen a KKV-k felé, pedig ez nagyon fontos lenne. Nagyon fontos az is, hogy meg őrizzük a rendelkezésre álló tőke eszközöket, és oda jutassuk el, ahhoz, ahol ezekre szükség van, tehát a KKV-khoz. A tranzakciós adó valójában bünteti az érintetteket sokkal jobban, mint a közvetítőket, tehát a bankokat. Ez egy olyan környezetben nagyon fontos, amikor mindannyian azt vizsgáljuk, hogy hogy tudjuk a gazdaság élénkítést a legjobban elvégezni és megőrizni a pénzügyi infrastruktúrát, és hogyan tudunk minél több tőkét juttatni a KKV-khoz. Az Egyesült Királysági helyzet azt mutatja, hogy a tranzakciós adó nagyon is kártékony lehet az adókerülés is ugye veszélyezteti az EU versenyképességét globálisan, és az is megnövelheti a tőke költségét, és hosszú távon károsíthatja az EU, mint befektetési célpont vonzó erejét. Uh, Köszönöm. Sony Kapur következik, aki igazgatója a Redefine Think Tanknek. Köszönöm szépen, hogy meghívást kaptam. Én sem hoztam PowerPoint prezentációt. Röviden hadd mondjam el, hogy miről is szólok. Először is arról, hogy miért, van, miért is van szükség erre az adóra, és miért is jó platform ez, hogy erről beszéljünk. Továbbá meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy szóljak azokra az agályokról, amelyeket kollégáim is megemlítettek, aztán ennek az adónak az előnyeiről is szólnék, és az esetleges előrevezető útról. Furcsa időket élünk. A kötelezettségek, mint adófizetőkre ránk nézve, most erősödtek a pénzügyi ágazat tevékenysége miatt. A pénzügyi ágazat több billiós mértékben kapott mentő pénzeket a bónuszfizetések, hatalmas bónuszfizetések, ugye a krízis előtt, a válság előtt bevett gyakorlatok voltak, bevett gyakorlat volt. Mi történt most így munkahelyek időközben? A kisember elvesztette a munkáját, nagymértékben csökkent a megtakarítása, és hasonlók. Hatalmas adóügyi hiányjal is szemben állunk az eurozóna esetleges stabilitását is veszélyezteti az, hogy mi történik például Görögországban, vagy mi történik korábban Írországban. Adóbevételekre van mindenképpen szükség, de honnan jön ez? Ez a vita nem olyan, hogy most normális időkben itt ülünk, és arról beszélünk, hogy több adóra kellene, vagy lenne szükség egyértelmű több adóra van szükség, de honnan jöjjön ez? Emelni lehetne az áfát, ez azonban borzasztó ötlet lenne olyan időkben, amikor a fogyasztást élénkíteni kívánjuk. Az SZIA-t is emelhetnénk, ez a munkavállalókat érintené nagyon negatívan. Vagy jöhetne ez máshonnan is, például pénzügyi tranzakciós adók területéről. Nincs igazából senki olyan, akire ki akarsz vetni valami ö, adót, és az érintett soha nem mondja azt, hogy persze, persze, nyugodtan, ez nagyon jó ötlet, én is egyetértek, vessék csak ki rám ezt az adót. Tény az, hogy a fogyasztók megadóztatása, vagy a személyi jövedelemadó emelése, vagy a tranzakciók emelése, itt kell valahol megtalálni a megoldást, több választásunk nincsen. Lehet, hogy nem ez a legjobb opció, de talán ez a legkevésbé rossz. Ez az egész megbeszélésnek a kontextusa tulajdonképpen. Ezen túlmenően vannak további lehetőségek, amelyek ugye a válság tükrében szintén megjelentek. Az egyik dolog, amire a válság rá világított, az az, hogy ez a bonyolultság a pénzügyi stabilitást is veszélyezteti. Ugye szerint kockázatok vannak. Szabályozókkal, jogszabályalkotókkal dolgoztunk ezen. Az kellene, hogy csökkentsük ezt a bonyolultságot és a rendszerszerű kockázatokat. Ezt a rövid távolságot is javítani kellene valahogy, és ez is nagyon előnyös lehetne. Ez nagyon-nagyon fontos, ha például megnézzük a komputer alapú kereskedelmet, ahol, ahova nem nyúl bele ember, ez körülbelül bizonyos pénzügyi piacokon 40-50 százalékos mértéket is kitehet. Ha visszatérünk 2007. augusztusára, akkor ö, csapott meg minket először a válság szele, amikor nagyon furcsa módon összeomlottak ezek a rendszerek, az instabilitáshoz járultak hozzá. Ugye nem panaszkodtunk korábban, hogy nem volt ö, kellő eszköz a piacon és hasonlók. Ezek ö, a komputeres rendszerek csökkentették a hosszatávú befektetők esélyeit is. Vannak még rossz gyakorlatok, például a kollokáció, például, hogy nagyon sok ilyen komputer egy helyen van, például a London Stock Exchange helységeiben, és nagyon gyorsan férnek hozzá információkhoz, gyorsabban, mint mondjuk a nyugdíjalapok üzemeltetői vagy hasonlók. Az USA kongresszusa és utalt erre. Tehát van még itt egy aspektus, hogy miért is kell ezzel foglalkoznunk. Ami a bevételi potenciált illeti, ez hatalmas nagyon lenyűgözőnek tartottam a londoni tőzsde képviselőinek elmondását a számadatok vonatkozásában, hogy milyen csökkentés emelés lehetne. Hogyha ez nem teremti meg, ezek a számadatok nem teremti meg azt a likviditást, akkor arra is kell figyelni. Az agregált részvényárak 3%-kal csökkentek, ez az adó 1600-as évekbe került befeje, bevezetésre, tehát már 400 éve. Gyakran buborékos formában jelentek meg ezek, de hát mi ezzel a baj? Egy fontos dologra emlékeznünk kell. Egyszerűsítés, hatékonyság, azok a fontos tényezők, amelyeknek jelen kell lennie. látnunk kell azt, hogyha bárki mást adóztatnánk meg, annak rossz hatása lenne. Gyorsan hadd mutassak rá még az adók előnyére. Tehát ez olcsó, könnyű benyújtani minden, meggyűjteni minden elektronikusan zajlik. A derivatív rendezések közcentralizációja, különböző elszámolóházak segítségével, ilyen hasonló dolgok jelennek meg a piacon. Ez azt jelenti, hogy meg el kell dönteni, hogy unilaterálisan ez bevezetésre, vagy globális szinten. A piaci stabilizáció is fontos szerepet játszik, és hallhattunk kritikus hangokat a tekintetben, hogy ez most a piaci likviditás vagy a nyugdíjalapok helyzetét hogyan befolyásolja, hogyan növeli a rendelkezés áll eszközöket. Itt nagyon sok dolgot hallunk, ami nem feltétlenül igaz. Speaker is um, Jacob von Jakob von Weizsäcker következik. Köszönöm szépen! Nagyon nehéz négy ilyen kitűnő előadó után beszélni. Három kulcskérdést vizsgálok meg. Mi ennek az ö, pénz pénzügyi tranzakciós adónak, az FTT-nek a célja, mik az ezzel kapcsolatos problémák, és milyen alternatívák vannak. Kérem, lapozzanak. Meg kell nézni, hogy mik a problémák, hogy tudjuk kezelni ezeket. Itt a célok is láthatók, Másik oldalról láthatóak itt a lehetséges eszközök is. Az első kérdés, amit itt felvethetünk, az az, hogy a pénzügyi tranzakciós adó egy svájci bicska, -e, ami megold mindent. Van azon hogy a dugóhúzótól elkezdve minden. Lehet, hogy ez nem ilyen persze, nem ilyen eszköz, de joggal merül a, fel a kérdés, hogy hasznos eszköze egyáltalán. Hát egy pár elméleti, szakmai megjegyzést és pár politikai jellegű megjegyzést. Elemzői szempontból tekintve a kérdés nem az, hogy ez az FTT jobb-e, mint ha nem csinálunk semmit. A kérdés az, hogy jobban kezeli -e ez a problémát, mint más eszközök. És itt játszik szerepet a politika. A legtöbb közgazdász számára a tranzakciós adó más eszközökkel került összehasonlításra. A politikusok számára magától értetődő, hogy nem minden elképzelhető eszköz hajtható végre jelen politikai körülmények között. Tehát mi valósítható meg, mi érthető el, hogyha a az FTT mondjuk csak a harmadik legjobb megoldás lenne, de egyértelművé válna, hogy az első és második eszközök nem állnak rendelkezésre a gyakorlatban. És az FTT az egyetlen, ami rendelkezésre áll, ami ugye a harmadik, akkor a politikai logika azt diktálja, hogy hát akkor válasszuk ezt. Az akadémiai elméleti logika azt hivatott hangsúlyozni, hogy hát ez csak nem a legjobb megoldás. A helyzet az, hogy mind kettő érvnek igaza van. A legfontosabb dolog ebben a vitában, és ami különösen nehézé tette mindezt, az nem más, mint hogy bizonyos elméleti szakemberek nem ismerik fel a politikai logika fontosságát, és gyakran a politikusok, vagy néha a politikusok sem ismerik el az elméleti háttér szakemberek igazát. Hogy ott is lennének esetleg megoldások. Mindenki végzi a munkáját. A fontos felismerendő dolog azonban az, hogy megvan az a feszültség, hogy ez a két logika közötti ö, ö, helyzet ö, nem igazán oldja meg aztán a kérdést. Tehát mind a kettőt kell látnunk, ezt is el fel kell ismernünk. Röviden hadd szóljak a következő dián, illetve innentől számított harmadik diát, ha megnézzük, akkor itt látható, hogy vannak példák erre az adó típusra, vannak olyan országok, amelyek alkalmazzák ezt, és mégsem dölt össze minden. Az Egyesült Királyságban ugye létezik ez az adó, és valószínűleg továbbra is vezető pénzügyi központ Európában, London. Tehát megoldható ez a dolog. Vannak persze kellemetlen tapasztalatok, ahogy valószínűleg tudatában vannak ennek például Svédországban, ez a tranzakciós adó bevezetésre került, nem alakították -e ezt túl jól, és ha rosszul alakítják ezt ki, akkor abból csak baj van. Igaz az, hogy a pénzügyi tranzakciós adó csökkenti a likviditást, ez 20% ez nagy különbség azért, bár nem tudom, hogy ennyi, de mindesetre nagy. Most a kérdés az, hogy jó ez, vagy nem. A akik emellett vannak, ők felsorolnak különböző érveket, hogy miért van erre szükség, az ellenzők pedig arra sorolnak fel érveket, hogy miért nem jó ez. A rövidtávú spekuláció nem igazán előnyös. Nagyon magas szintről csökken a rendelkezésre álló ugye, likviditás. Sajnálatos módon az empirikus szakirodalom e témában még azonban nem elég egyértelmű. Aztán felmerül a finanszírozás költsége is. Vannak bizonyos bizonyítékok, hogy ez megjelenhet növekvő vagy eső részvény árakban is. Ezzel egyidejűleg a pénzügyi tranzakciós adó öm, növeli a, a, a helyzet nehézségét, hiszen nagyon nehéz kockázatokat tovább értékesíteni, itt a kitettség csak növel, komolyan érinthet ez elismert cégeket. Nem gondolom, hogy az Egyesült Királysági tapasztalatból arra következtethetünk, hogy ez romba döntötte volna az EU-s gazdaságot. Vannak problémák, amiknek tudatában kell lennünk. A kérdés azonban az, hogy az ebből származó haszon vagy előny túlmegye a költségeken. Nézzük a következő diát. Az adókerülés problémája kezelésére vannak megoldások, nézzük az utolsó diát. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog, amit fel kell ismernünk, hogy miért is ilyen fontos a válság, miért is játszik ilyen fontos szerepet a válság, mivel ez egyfajta bizalmi válsághoz is vezetett, a bizonyítási teherben is láthatunk egyfajta eltolódást. A kérdés eddig az volt, hogy az FTC a legjobb-e a probléma kezelésére, a meglévő probléma kezelésére. Lehet, hogy erre nemleges választ adtam volna, tehát hogy nem vagyok minden kétséget kizáróan meggyőződve erről. Most inkább azt a kérdést teszik fel, hogy hogy most ez része legyen -e a krízis utáni eszköztárunknak, vagy nem erre azt adjuk azt a választ, hogy igen, ez játszhat fontos szerepet a krízis utáni helyzetkezelésben, sok a bizonytalanság azonban, ahogy láthattuk. Hadd fejezzem be a prezentációt ezzel az óvatos megjegyzéssel. Köszönöm, a tolmácsok is örülnek, hiszen ez a téma nem feltétlenül, ez a tempó nem feltétlenül követhető. Négy hozzászóló van, illetve négy kérdés van, Rövid az idő, ha akar valaki megkérdezni, akkor jelentkezzen. A négy felsorolt név, ugye? Több kérdés nincs. Köszönöm szépen. Általános kérdésem lenne. Idén júliusban benyújtottunk egy kérdést a bizottságnak a parlamenti vitában, hogy lesz-e pénzügyi műveletekre vonatkozó adó, és írásbeli választ kaptunk a bizottságtól, amely azt mondta, hogy gondolkodnak egy EU-s szintű FTT bevezetésén, a bizottság gondolkodik ezen, ugyanakkor vannak olyan gazdasági és jogi okok, amik miatt ezt nem tartják feltétlenül jónak. A bizottság írásbeli válaszában az is szerepel, hogy nincsen egyelőre végleges véleményük, megpróbálják megvizsgálni egy esetleges FTT bevezetését, megnézik, hogy ennek milyen hatásai lesznek, és hogy ezek nem fogják-e negatívan befolyásolni a beruházásokat, amikre pedig nagy szükségünk lenne. Hát, hogyha megállítjuk a befektetéseket, akkor azt hiszem, hogy nem sok jó eredményre jutunk, úgyhogy ezt tényleg meg kell gondolni. Nem tudom, hogy egy európai szintű FTT megfelelő lenne, illetve hogyha ezeket az adókat begyűjtik, ez milyen alapba kerül, és ki dönti el, hogy mire költik el ezt a pénzt? Köszönöm szépen, Udo. Köszönöm. Három kérdésem van, illetve egy megjegyzés, két kérdés valójában ha megállapíthatjuk, hogy a tranzakciós volumen a világ GDP-jének összesen 70-szeresét teszi ki, és ha tudnánk, vagy tudjuk azt, és hogy ebben a pénzügyi piaci konstrukcióban, az, vagy ennek a fél, ebben a félsikerült konstrukcióban az egésznek az oka abban áll, és ebben áll, tehát hogy 29-30 óta a legnagyobb válságon megyünk át. Szerintem akkor az a megoldás, hogy ki kell törnünk ebből a rövid távúságból, rövid távú spekulációból, és a hosszú táv felé el kell mozdulnunk. Tehát a rövid távot el kell felejtenünk, és hosszú távon kell gondolkodnunk, hosszú távú befektetésekben, ezzel tudjuk megoldani ezeket a globális kérdéseket. Így nem vethetjük nem vethetünk semmit ennek az adótípusnak a szemére, hiszen itt a cél az, hogy hosszú táv felé mozduljunk el a realokáció területén. A kérdés az, hogy a befektetői magatartás hosszabb távúságára van-e ténylegesen szükség, igen vagy nem? Amennyiben igen, úgy, de nem akarják ezt a szöveget, akkor a kérdés az, hogy mi az alternatívájuk a hosszú távúság biztosítására. Ha azt mondják, hogy nincs szükség erre a hosszú távúságra, akkor kérem, hogy indokolják is ezt meg. Ezen túlmenően megvan a másik ellenérv, amit gyakran hallunk, hogy versenytorzuláshoz vezethet ez az adó. A akik mellette vannak, ők azt mondják, hogy egészen addig, amíg ugyanabban az időzónában alkalmazom ezt az adót, úgy ez nem vezethet versenytorzuláshoz, mivel a rövidtávú spekulatív befektetések is ugyanabban az időzónában bonyolódnak le. Választ szeretnék erre kapni, mivel ez talán az optimális az adó optimális méretére is választ adna, hogy mely, mit és hol mennyit alkalmazzunk. Fair úr, parancsoljam. Elnök asszony, köszönöm szépen. Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a hozzászólóknak. Köszönjük szépen a prezentációkat. Elnézést kérek, hátat kell fordítanom az előadóknak, de nem tudok mit tenni, hát a mikrofon előttem van. Ami pedig a kérdéseket illeti. Egy olyan adóról beszélünk, amit esetleg globális szinten be lehetne vezetni. Hát azért szeretném megkérdezni, hogy kiszámolta e valaki, hogy milyen adminisztratív költségekkel járna egy ilyen jellegű adó világméretű bevezetése. A különböző adók különbözőképpen működnek, különböző kötelezettségekkel járnak, vagyis különböző költségvonzatuk van. A konkrét kérdés az tehát, hogy ennek az adónak a bevezetésének, az ezzel járó információ cserének a költségvonzatait felmérte e valaki. Ezen kívül azt is szeretném megnézni, hogy egy ilyen jellegű adó nem mond -e véletlenül ellent valamilyen EU-s alapkövetelménynek, például az egyszerűsítés alapelvének hogyha világméretű adóról van szó, ahol ugye különböző időzónák vannak, hát egyáltalán az adók fizetésének a határidejét hogyan fogjuk megállapítani? Hogyan lesz ez egy egyszerű adótípus? Aztán itt vannak az offshore szituációk is, amiket elég nehéz lesz majd bevonni ennek az adónak az esernyője alá. Azt is döntsük el, hogy az offshore típusú műveleteket hogyan fogjuk ellenőrizni? Megvan egyáltalán erről a megfelelő információ, ami lehetővé teszi, hogy ezeket a műveleteket megfelelőképpen megadóztassuk. A következő kérdésem pedig az, hogy ezek az adók úgy fognak működni, mint egyfajta áfa. Vagyis ki fizeti az adót? Ezen kívül Ugye, ahogy az áfánál sem mindig ugyanaz viseli az adóterheket, itt is van két lehetőség, akkor nézzük meg, hogy a pénzügyi műveleteknél kifizeti az adót, valamint, hogy úgymond kiissza meg ennek a levét. Nem a végfelhasználó lesz az, akinek a vállán nyugszik majd ez az újabb adó. Aztán azt is meg kell néznünk már előre, hogy milyen szankciókat fogunk alkalmazni, hogyha valaki nem tartja be ezeknek az adóknak a kifizetését, valamint a piacon a megfelelő likviditási szintet tudjuk-e biztosítani majd akkor, ha már véget ért a válság. Köszönöm. Um, time, I... Köszönöm, mondja az elnök asszony. Elég kevés időnk van, úgyhogy minden kérdést meghallgatunk, és utána minden előadó válaszolhat. Egyébként nem fogunk beleférni az időbe. Remélem, hogy minden előadónál van papír és ceruza, jegyzeteljenek. Wolf Klintz. Németországban van egy tévés adó, vagyis egy tévés műsor a kontraszt, amelyben ö, ö, az érintettek hozzászólhatnak, tehát véleményt és ellenvéleményt nyilváníthatnak. Úgy látom, hogy Lloyd úr és Weizsäcker úr ö, álláspontja tartózkodó volt, videó úr támogat, a kaforról inkább az ellenezte. Tapasztalati alapon nincsenek információnk arról, hogy az ilyen, egy ilyen adóval most a katasztrófát idézzük elő, vagy pedig megmenthetjük a világot. Ön nagyon erőtesen a stamp duty felől érvelt, azonban ez nem tisztességes, hiszen egy 0,5%-os adót nem vehetek elő, és azt összehasonlítom egy olyannal, amelynek a hatása mondjuk 0,01. Tehát ez a tapasztalati bizonyítás ez nem igazán vált be. Igazából végén nem marad más, mint az, hogy ezt politikai döntésként értelmezzük. Remélem, hogy nem úgy járunk el, mint pár négy évvel ezelőtt Németországban a két nagy párt. A szociáldemokraták azt mondták, hogy nullával emeljük a személyi jövedelemadót, a kereszténydemokraták meg azt mondták, hogy 2%-kal emelik. Aztán a vége az lett, hogy 3%-kal emelték, mikor megalakult a nagy koalíció. Ez talán elkerülendő lenne, vagy kellene, hogy legyen. Ezt a politikai döntést csak akkor tudjuk meghozni, ha tisztán látunk a célok tekintetében. Mik ennek az adónak a céljai? Az, hogy rendbe hozzuk a közpénzeket, vagy az, hogy a hátsó ajtón, a kiskapun keresztül bevezessük az első európai szintű EU-s adót, közös adót, erre ugye eddig nem volt lehetőség, most itt a kiskapunk keresztül ezt be akarjuk vezetni, vagy pedig a tehermegosztást akarjuk gyakorolni, vagy pedig esetlegesen a fejlődő országok problémáit ö, akarjuk megoldani. Tisztán kell látnunk a célok tekintetében. Ha nem értünk egyet a célok vonatkozásában, akkor most arról, hogy ö, hogyan, milyen módon vezessük ezt be, beszélnünk se kell már. Oh, thank you. Uh, Catherine. Köszönöm szépen. Catherine Styler következik. Elnök asszony, köszönöm szépen, köszönöm a speakereknek is ezeket a nagyon érdekes előadásokat, nagyon érdekes ez a délután. Tudom, hogy szorít az idő, úgyhogy rövid leszek. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy tudnák-e egy kicsit pontosítani az FTT-vel kapcsolatos elképzelések, elképzelésüket, ugyanis úgy tűnik, hogy nem mindenki ugyanúgy képzeli el a pénzügyi műveletekre vonatkozó adókat. Szerintem az önök agyában sem feltétlenül szóról szóra ugyanaz a definíció szerepel az FTT alatt. Bulman úr nagyon érdekes dolgokat vetett fel, és engem nagyon érdekelne, hogy mi az önök véleménye a Bulman úr által feltett kérdésben. Felvetettük, hogy kik ellenzik az FTT-t, felvetettük, hogy milyen alternatívák lehetnek, és amikor megnézzük a statisztikákat, hát én is olvastam statisztikákat, és számomra az derült ki, hogyha mondjuk az Egyesült Királyságot vesszük alapul, hogyha mondjuk az Egyesült Királyság beli pénzügyi intéz, intézmények közötti pénzügyi műveletekre bevezetnének egy adót, akkor ez összességében az derül neki, hogy 50-szer akkora az összes tranzakció, mint az egész GDP-je az Egyesült Királyságnak. Egyébként az Egyesült Királyság és Németország közösen lépett fel ebben a kérdésben, és úgy tűnik, hogy az összes műveletek 90%-a egyébként a fejlett, iparosodott országokra vonatkozik. Úgyhogy azt kellene megnéznünk, hogy hogyan tudnánk elkerülni azt, amit valamelyik előadó felvetett, hogy az áfa rendelkezésekkel hogyan tudjuk összehangolni ezt az FTT-t, és ez mindenképpen politikai jellegű vitát igényel. Weissaker úr azt mondta, hogy nagyon sok témát kellene még egy kicsit itt pontosítanunk. Árlén parancsolj! Köszönöm. Én is csak nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Nagyon érdekesek voltak ezek a prezentációk. Hát nem tudom, hogy mindannyian tisztában vagyunk-e már minden lehetőséggel, de politikailag el kell fogadnunk, hogy eljött az ideje annak, hogy megtárgyaljuk ezt a kérdést. A megkérdezettek 53%-a azt mondta, hogy lenne szükség valamilyen új adóra, és tulajdonképpen a konzervatív szavazók nagy része is azt mondta, hogy a pénzügyi műveletekre vonatkozó adókra igenis szükség van. Talán azért, mert a polgárok úgy érzik, hogy a gazdaság és a társadalom közötti kapcsolat egyszerűen megszakadt, úgyhogy valahogy a bizalmat vissza kellene nyernünk attól tartanak, hogy ők fogják megfizetni a jövő válságait, hogy valamilyen módon, mint említettem, a bizalmat vissza kellene nyernünk. Több kérdést is felmerült bennem, többek között az, hogy a G20-asok vitájához csatlakozva talán a többi felmerült opciót is meg kellene vizsgálni. A a biztosítókkal kapcsolatos kérdéseket, a capital liability-vel kapcsolatos kérdéseket. Összesen négy opció merült fel a G20-asok vitáján. És én nagyon szeretek ostoba kérdéseket feltenni, ezt már többször mondták nekem, de hát most is feltennék akkor egyet. Nagyon centralizált jellegű a pénzügyi piac, és a pénzügyi piac egy helyen tartása tulajdonképpen költségmegtakarítással jár. De ennek ellenére rendkívül bonyolult és összetett a pénzügyi piac, és tudom, hogy sok más kérdést is figyelembe kell venni. De az FTT adó talán a rövidtávú finanszírozást negatívan érintené, így tehát ez az adó a jelenlegi válságban nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy önmagába véve a jövőbeli válságokat megelőzze, de azért szerepet játszhat ebben, de más modalitásra is szükségünk van a jövőbeli válság elkerülésében. És az a tény, hogy van más opció, az azért önmagában nem jelenti azt, hogy az FTT-t el kellene vetnünk, és hát a választópolgárok gazdaságba vetett hitét is vissza kell nyernünk. Még hárman kértek szót, és most már le is zárom a hozzászólók listáját. Mindenkit arra kérek, hogy rövid legyen, különben nem lesz idő a válaszokat meghallgatni. Sven, parancsolj! Először is. Voltak éppen három kérdésem van. Egyrészt nagy érdeklődéssel figyeltem, hogy az OECD és a bizottság nem dolgozik ezen a kérdésen. Nem vizsgálják meg, hogy bevezethető-e vagy nem. Ez némiképpen bosszantónak tartom figyelembe véve, hogy sok tagállam pozitívan nyilatkozott a lehetséges, az adó lehetséges bevezetéséről. Kérdezem a két intézményt, hogy mikor kezdik legalábbis előkészíteni a jogalkotói intézkedéseket. Hogyha sok tagállam ilyen pozitívan áll hozzá ehhez a kérdéshez, akkor legalábbis Poz előkészítő munkát kellene kész végezniük, ahelyett, hogy ellenérveket gyűjtenének. Ez az kérdésem Gidó úrhoz intéztem. Vidó úrhoz. Másodszorban. Megdöbbentett, hogy egy modellt vettek figyelembe, de hogyha figyelembe vesznek, hogy Belgium és Ausztriában a spán mechanizmus alapján számították ki ezt az adót, és a spán mechanizmus alapján nem a piac, pénzügyi piacok standard eficiencia modelljei alapján möde, működik, hiszen a spán mechanizmus egy olyan instrumentum volna, amelyel megszólíthatnánk ezt a helyzetet. Kérdezem a panelt, hogy mi a pódium itt a résztvevőit, mit gondolnak a spán mechanizmusról. Következő kérdés. Hatalmas bevételi potenciál rajzolódik itt ki. Felmerül a kérdés, hogy melyek az alternatívák, és önök mennyiben gondolnak arra, hogy mibe kerül az, hogy nem állítjuk rendelkezésre ezen globális pénzeszközöket az adó elhalasztásával, vagy be vezetésével. Harmadik kérdés. Az a tény, hogy az adókat továbbadják, nem jelenti azt, hogy mindenki számára egyként adják tovább. Klinzt urat kérdezem főleg, illetve neki mondom, hiszen a kis és középvállalatok kevéssé használják a nemzetközi tőkepiacot, ilyen módon a transnacionális szégekre nagyobb teher hárul egy ilyen adó bevezetése okán, Ilyen módon azonban eh, épp a középvállalatok támogatása mellett szóló évként is kovácsolhatjuk ezt. Martin úr a következő a listámon. Köszönöm szépen, én is nagyon rövidre foghatom magamat. Engem is nagyon meghökkentette, hogy a bizottság képviselője érvelt. Lloyd úr az OECD részéről legalább elmondta, hogy a személyes véleményéről van szó de úgy gondolom, hogy amikor a tagállamokban a politikai vélekedés ilyen egyértelmű, akkor um, Vidó úrtól nem azt várnám, hogy politikusabban érveljen, mint sok képviselő. Feltűnőnek találtam azt is, és ebből Vidó úrnak egy kérdést is intézek, hogy több ország az FTT-t nemzeti szinten bevezeti, vagy bevezethetőnek tartja, például az Egyesült Királyság. Éppen ezért kérdezem azokat, akik nem nyilatkoztak erről a kérdésről, hogy ebben látnak-e lehetőséget. Ám ha nem ha nem ez az eszköze annak, amelyel a spekulatív, túlburjánzó ügyleteket be lehet korlátozni, akkor mi a helyes alternatíva? Amikor meghallom azt a szót, hogy Tobin adó, akkor rögtön a Loch Nessi szörnyűt az eszembe, illetve a Bolkenstein direktíva, amikor erről a témáról vitatkoztak, akkor én a bizottság színeiben voltam itt, és most itt van az újabb rém, a Bolkenstein irányelv nagy testvére, az FTT. Egyáltalán miért van szükség erre az adóra? Mi ez az FTT? Ennek valamilyen gazdasági vagy fiskális konszolidáció lenne a célja. Ebből a tagállamok fognak profitálni. Hát hogyha nem ez a cél, akkor nincs szükségünk erre az adóra talán a jövedelmek növekedésére van erre szükség, a bevédelmek növekedésére jó ez. Hát, hogyha erre sem jó, akkor tényleg sem értelme ennek az adónak, hogyha a költségvetés nem működik, hogyha a rendszer nem működik, hogyha megkérdőjelezhető ez az adó, hogyha már van elég zöld adónk, hogyha már enélkül is megvan az Európai Uniós költségvetés, akkor nem hinném, hogy a hátsó ajtón be kellene csempészni egy új adót, az FTT-t és a liberális Van Balen tegnap azt mondta, hogy 50%-kal csökkenteni kellene az EU költségvetését úgy, ahogy van. Hát ez nagyon érdekes javaslat, talán meg kellene ezt vizsgálnunk. Na jó, tehát összességében nem tudom, hogy egyáltalán szükség van-e erre a Loch Nessi szörnyre. Én remélem, hogy ez a szörny eltűnik a lehető leggyorsabban a színről. Köszönöm szépen, ez az állásfoglalás teljesen egyértelmű volt. Akkor most az utolsó előadónak adok először szót, és így visszafelé sorrendben mindenki válaszolhat. Weisseker úr lesz az első. Hogyha valaki nem kíván az összes kérdésre válaszolni, azt átdobhatja egy kollégájának. I think, um, one of the that... Úgy hiszem, hogy az egyik kérdés, amely újton újra felmerült, a adóbevételek felhasználására vonatkozott és hogy mindez hogyan függ össze a további kérdésekkel. Nagyon fontos kérdés ez. Nagyon sok példa van arra, mondjuk a nemzetközi légi közlekedési adó, amelyet nemzetközi fejlesztési segélyre fordítanak. És vannak olyan de sok olyan esetet ismerünk, amikor egy adóbevétel, amelynek töredékes, törékeny politikai támogatása van, ezt összekapcsolják egy olyan pénzköltési céllal, amelynek szintén nincsen túl nagy támogatottsága. Ez a bukás receptje. Úgy hiszem, hogy egy ilyen tranzakcióadó esetében is felmerül ez a veszély. Az Egyesült Királyság adója sokkal biztonságosabb, hiszen ezek a bevételek az Egyesült Királyság költségvetését gazdagítják. Hogyha valami más célra fordítanak az adóbevételeket az országon kívül vélhetőleg, akkor egész biztos, hogy a politikai nyomás arra gyakorolnak, hogy megszüntessék ezt az adót. Ez egy politikai, gazdasági észrevétel amelyet teszek, és a politikailag fragilis, törékeny adóprojektek és a politikailag törékeny, ingékony, eh, és mostantól az előadó nem beszél a mikrofonba, úgyhogy a tolmács nem tudja most megint tudja fordítani. Szóval úgy gondolom, hogy ez persze kézenfekvő, az emberek azt gondolhatják, hogy nagyszerű ez a két dolog összekapcsolható, és ezzel megoldjuk a világ problémáit. Ám akik ellenzik ezt, hátradőlnek és azt mondják, beszéljenek csak, úgysem történik majd meg. Tehát, hogyha valaki komolyan gondolna a dolgot, akkor sokkal inkább a politikailag erős kiadási lobbikat mondjuk a politikai fragilis adókkal kell összekapcsolni. Ez történik Németországban mondjuk a benzinadó növelése politikailag nagyon ingatag talajon állt, de amint összekapcsolták ezt azzal, hogy a, a nyugdíjakat nem fogják jobban megadóztatni, innentől a nyugdíjasok tömege támogatta ezt az adót. Pedig adó csökkentési módusban van Németország, mégis egy erős költség, kiadási lobby, val összekapcsolva ingatag adót túlélhetett ez az adóforma. Nos, ami az Egyesült Királyságot illeti, a step duty a címek, tehát a tulajdon transferére vonatkoznak. De hát persze az Egyesült Királyon, Királyságon kívül is megtörténhet a transfer, de ilyen bizonyos transferek esetén akár háromszoros adót kell fizetni, azért büntető adót, hogy kivitték a transfert az Egyesült Királyságból. Svédországban sokkal egyszerűbb volt a helyzet. Egyszerűbb mondjuk a kereskedést Svédországból Londonba átvinni. Ez meg is történt, és ilyen módon sok adótól elesett a svéd költségvetés. Ezért tehát a adórendszerek alapján lehet eldönteni, hogy a nemzeti szinten kivethető ez az adó vagy sem. Az azonban világos, hogy minél több ország vesz részt ebben a rendszerben, annál egyszerűbben lehet majd az adóelkerülés és adócsalás problémájára választ adni. De el kell ismernünk, hogy lehetőség volt a múltban is arra, hogy jelentős adójövedelemre tegyen szert a költségvetés nemzeti adók kivetésével. Persze az Egyesült Királyságban nagy piacok vannak, és Németországban is egyes piaci ágazatokban nagyon nagy piacok vannak. Itt persze ilyesfajta adókkal nagy adóbevételt lehet elérni, de Európa többi részében nem nagyon működne ez. Remélem, hogy a többi kollégának is hagytam még időt. Köszönöm szépen, Kapor úr! Köszönöm szépen. Egy visszatérő pontra szeretnék utalni a likviditás kérdésére. Tehát hagyd fogalmazok teljesen világosan. A piaci forgalom nem ugyanaz, a piaci turnover nem ugyanaz, mint a likviditás. Van lehet egy olyan piac, ahol hatalmas a tranzakciók forgalma, és nagyon kicsi a likviditása hogyha én valamit el akarok adni, valaki másnak vásárolni kell. És ezek a rövid, rövid távú komputer generált modellek, amelyek technikai szabályokon alapulnak, tehát vegye, vásárolja, amikor nő a ár, és adjál, amikor csökken az ár, nevelik a, növelik a illikviditását a piacnak. 20%-kal nő mondjuk a londoni tőzsde forgalma, akkor ez még nem mond semmit se a likviditásról. Ez két teljesen különböző koncepció. A koncepció gyakran inverse korrelációban áll a teljes piac kapitalizációjával. Elhangzott, hogy az USA piacok ugyanolyan mennyiségű részvénynél ötszörös sebességgel dolgoznak. Hát igen, azért, mert az EU-ban bank alapú a finanszírozás Németországban, Franciaországban, a Skandináv országokban ez így van. Az USA-ban teljesen más pénzügyi rendszer működik, de nem mondhatnám, hogy az egyik jobb volna, mint a másik. Semmiképpen nem lehet ezt eh, elmondani, hanem sokkal inkább strukturális döntésekről van szó. Ezen felül pedig, eh, amikor Kínában eh, ezeket az adókat bevezették, akkor 20-30%-kal esett a részvények ért- értéke. Egy héttel később azonban mindig, amikor a, a ár csökkent, egy hét múlva vissza uh, másztak a részvények a régi szintre, a bevezetés után előtti szintre. A srédadó um, rosszul volt megtervezve, és mint egy arra hívta meg az embereket, hogy visszaéljenek vele, és vissza is éltek vele. Az Egyesült Királyság adóját uh, 400 éven keresztül dolgozták ki, és ezt nagyon nehéz megkerülni, persze néha megkerülik, de komoly bevételt uh, biztosít. A többi észrevétel, mi szerint, hogy ki fizeti az adót, nos, ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés. Hogyha a spektrum jobb szélét nézzük, mondjuk Milton friedman nézzük, az azt mondja, hogy nem érdemes a cégeket megadóztatni, hiszen végezetül a cég a költségeket a fogyasztókra görgeti tovább, ez valószínűleg igaz, vagy pedig a befektetőkre görgetik tovább. Tehát minden egyes adót, vagy a széndiokszid adót, vagy a légiközlekedési adót, vagy az áfát, végül is mi fizetjük a fogyasztók. Az a kérdés, hogy a jövedelmi spektrumunkban milyen az adó működése progresszív vagy regresszív. És teljesen világos, hogy a pénzügyi tranzakcióra kivetett adóknál a pénzügyi ágazat progresszívebben tudja az adókat a kis emberre, a kis megtakirítóra tovább gördgetni, mint hogyha mondjuk a jövedelemadót, vagy pedig a cégadót, a forgalmi adót növeljük. Figyelni kell tehát, hogy hogyan történik az adóformák disztribúciója. Aztán a verseny kérdése is felmerült, miszerint, hogy az EU, hogyha egyedül veti ki az adót, akkor tönkre teszi a versenyképességet. Nos, ez nem így van. Valaki felvetette, hogy az időzónának jelentősége volna, nem nincsen jelentősége. Hogyha valaki valami, öm, hogyha valaki, öm, ha a biztonsági űrök éjszaka is tudnak dolgozni, miért ne tudnának az pénzügyi kereskedők is éjszaka dolgozni, azért egy pár millát megkeressenek maguk is. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogyha az euróban való kereskedésre adót vetnének ki, ezzel nem lehetne visszaélni, hiszen eh, az Európai Központi Bank eh, felügyelet alatt történe, történe milyen, minden ilyen ügylet végső soron. Ugyanúgy, mint a fontban kötött ügyletek az Angol Központi Bank alapján. Tehát vannak egyszerű és kevésbé módjai annak, hogy ezt a problémát megoldjuk, ez egy olcsó, egyszerű módjának tűnik. Aztán az a kérdés, hogy a koordináció költségei magasak legyenek-e, lennének-e, vagy nem. Hogyha más adó um, igazgatásának kérdését vizsgáljuk, azt gondolom, hogy ez lenne a leges, legegyszerűbb adó, hiszen minden pénzügyi tranzakció elektronikus, standardizált formában kerülnek rögzítésre, Swiften keresztül adják tovább az üzeneteket, ez is standardizálva van. A koordinációja tehát minden más adóformánál sokkal alacsonyabb volna. Az EU piacára való kockázat? Hát meg kell szüntetni most már a kisebbségi komplexusunkat. Az EU a legnagyobb piac a világon kizárt, hogy egy pénzügyi szereplő ne akarna az Európai Unióban jelen lenni azért, hogy egy egy ezrelékes adót elkerüljén. Ez tökéletesen ki van zárva, és az új szabályok, illetve a megrévő szabályok már eleve lehetetlenné teszik, hogy megkerüljék, még akkor is, ha az EU volna az egyedüli terület, ahol ezt az adót bevezetnék. Szükség van a hosszú távú megközelítésre, long term approach-ra Persze, igen. Hogyha a fund managerekkel tárgyalunk New Yorkban, vagy pedig különböző nagy cégek vezetőivel, akkor gyakran azt mondják, azt mondják, hogy hosszú, előnyös befektetések mellett döntenek, mert a rövid távon, a rövid távú orientáció pénzügyi piac bünteti őket tehát a hosszú távú tőkeépítési céllá való befektetés sokkal fontosabb számokra. Látjuk a rövidtávú horizont veszélyeit, nem interiorizáljuk például az éghajlatváltozás költségeit, vagy pedig a 3, 4 vagy 5 év múlva jelentkező nyugdíj problémák, nyugdíj alap problémák kérdését nem interiorizáljuk. Tehát úgy gondolom, hogy ez az adó jó eszköz, de vannak más eszközök is, de ez egy nagyon fontos eszköz, amelyet érdemes figyelembe venni. Ez elnök közbeszól, kérem, kerekítse le, befejezze, amit mond. Igen, hát nagyon nagy vonalú voltam önnel. Tehát kérem, hogy adjuk át a, adjuk át a szót a következőnek. Igen, igen, köszönöm szépen. Róli úr, gondolom, hogy egyetért ezzel. Köszönöm a szót. Ahogyan Kapur kollega mondta, hiszen mi mind ketten ugyanazon USA befektetési banknak dolgoztunk, mielőtt a mostani munkahelyünkre mentünk. Én és a kisemberek nevében szeretnék szólni. Vegyük az Egyesült Királyság példáját. A londoni tőzsde 208 éve működik, tehát a stem duties -ok, nem 400, hanem csak 208 éves múltra tekintenek vissza, tehát a pénzügyi tranzakcióra kivetett adókra. De lássuk a Borza Italiánát, 4 milliárd eurót forgalmaz nagyjából egy napon a blue chipekkel. Ez körbelül megfelelő az Egyesült Királyság napi forgalmának. Az Egyesült Királyság piaca háromszoros kapitalizációval rendelkezik. Tehát láthatják, hogy a likviditás tekintetében hatalmas különbség van a tranzakciós adó kivetése tekintetében, és ez persze azokat a cégeket bünteti, akik a tőkét keresik, de a BP-ket és a Glaxókat és az Enéket nem annyira fogja bünteni, mint a, a kis cégeket. Ők a sor végén állnak, hogyha a nagy cégek számára nem elegendő likviditás. Mit jelent ez a kis cégek számára pedig? Ezek azok, akik munkahelyet teremtenek. A nagy cégek nek mindig lesz lehetőségük arra, hogy equity, tehát hogy tőkét generáljanak valahol. Tehát teljesen világos a tranzakciós adó kihatása. És a STEM UT az Egyesült Királyságban ugye 0,5 vagy 0,05 volt a Tobintex, de hát az elnök azt mondta, hogy ne beszéljünk a taxról, de hát az FTT-ről nem tudjuk, hogy mekkora volna. Azt tudjuk, hogy amikor felmerültek ezek az adók, akkor amikor bevezették ezeket az adókat, nem tudjuk, hogy hova vezetnek, és persze nagy a kihívás, hogy ezeket növeljük. Tehát a pénzügyi tranzakció adó koncepciójával nem értünk egyet, Persze a stem duty 0,5%-nál teljesen punitív adó, de hát nem tudjuk, hogy az FTT-nek milyen volna a kulcsa. Annyi azonban biztos, hogy nem hisszük, hogy ezen adókból bevételt lehet elérni. A pénzügyi tranzakció eh, adó a transferről szól, nem a pénzügyi eh, bevétel generálásáról. Most megbüntessük esetleg a tranzakciót? Lehet, hogy ezzel az érvel egyet tudok érteni, hogyha megvizsgáljuk a gazdaságunk helyzetét, a pénzügyi tevékenység okozta recessziót, amely ez kis embereket is érinti, amely kategóriában minnyáján tartozunk. Tehát lehet, hogy a politikai döntéshozatal mellett állnak komoly ér. Tehát az a kérdés, hogy új bevételi forrásokat akarunk teremteni, vagy pedig eh, a piacot akarjuk befolyásolni. De hát ne értsük félre egymást, az agresszív, excesszív eh, leverage-re vezethető vissza az a krízis a bankrendszerben, és eh, ez összekapcsolódott a felügyeleti rendszer hibájával. Hogyha tehát a piaci infrastruktúrát akarjuk megbüntetni, ide tartozva a tőzsdéket is, akkor ezzel nem, ahol a bónuszok sokkal kisebbek, mint a bankokban, akkor tulajdonképpen a kis cégeket fogjuk megbüntetni, hiszen nagyon költséges lesz a pénzteremtés ebben a pénzügyi infrastruktúrában. Tehát ne keverjük, kérem össze az emeltyűzést, vagy a leverage a bankot és a piaci infrastruktúrát. Ezek különböző szinten lévő szereplők, is más-más szerepük van. Igen, lejárt az időm, de még annyit elmondok, hogy gyakran hallottunk a likviditás versus volumán, a short term versus nagyon short term és nagyon hosszú term, hosszú távú ügyletek összevetéséről. Ki dönt erről? A liquidity a piacon mindenkire vonatkozik, a befektetőkre, a corporate investorokra hogyha egy részvényt el akarunk adni, vagy vásárolni akarunk, lehet, hogy hedge fund, egy high frequency trader, egy hosszú távú pénzügyi befektető fogja megvenni, de hát mégis a likviditást állít a részvény ellenében. Tehát ki dönt itt most arról, hogy mi a short term és a long term közötti különbség egy tranzakcionál? És ki ö, dönt arról, hogy mit tekinthető spekulációnak a nyugdíj alapok is spekulálnak, a központi bankok is spekulálnak, a értéket akarnak pénzüknek teremteni. Tehát úgy gondolom, hogy ez az adó nem felel meg a pénzügyi piacok valóságának. És amikor rövidtávú spekulátorokról, spekulatív előadásokról hallok, hát kereskedő voltam 26 éven keresztül az életemben, mielőtt a londoni tőzsdét kezdtem vezetni, hogyha egy lefelő menő piacon eladok, és a fölfele menő piacon csak veszek, akkor azonnal kiesem a piacról a hedgefondok és mások, éppen hogy likviditást adnak a piacnak, ellene mondanak a trendnek, ez a modell, hogyha lefele mennek az árak, akkor eladnak, és fölfele mennek, akkor vásárolnak, ez túl egyszerűsítő, és a különböző likviditás típusokat nem tudja megjeleníteni. Kérem, hogy fejezze be, mond, mond, három másodperc múlva befejezem. Tehát a, a, egy pozíciót egy trader lehet, hogy egy-két másodperc alatt továbbad, a másikat meg több éven keresztül megtart. Tart. Összességében tehát azt mondhatom, hogy a pénzügyi tranzakció kivetett adó a kis és középvállalatok pénzhez jutását eh, bünteti meg, és ilyen módon semmiképpen sem kiválatos. Lloyd úr és Vidó úr szorít bennünket az idő, és éppen ezért kérem, hogy eh, csak a legfontosabb kérdésekre koncentráljanak válaszokban, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Többen feltették azt a kérdést, hogy miről is beszélünk. Ugyanarról az adóról beszélünk, de úgy tűnik, hogy ez nagyon fontos, ez elengedhetetlen. Voltak itt javaslatok, az ördög a részletekbe rejlik. Valójában ugyanarról a kérdésről beszélünk, hogy ez a modell, amiről most szó van, ez tényleg bevételt generál, vagy nem, és milyen bevételt generál lesz ennek korrekciós hatása, vagy nem. És még mindig az is érdekes, hogy kitől szedjük be ezt a pénzt. Szerintem ezek a helyes kérdések. Nem gondolom, hogy eljutottunk volna oda, hogy kimondhatjuk, hogy ez ilyen és ilyen bevételt generálni, de nem tudjuk a piac reakcióját erre. Ennek indoka az, hogyha két olyan dolgot adóztatunk meg, amelyek gazdasági szempontból ugyanolyanok, azoknak a hatását nehéz megbecsülni. Könnyen lehet, hogy a piaci szereplők máshogy reagálnak. A derivatívákkal kapcsolatban az a problém, hogy bármilyen pozíciót meg lehet valósítani. Ha egy modellben három derivatívát alkalmazunk, akkor a másikban kettőt vagy egyet, akkor két különböző viselkedést várhatunk. Az emberek megváltoztatják a magatartásukat. Tehát a kérdés az, hogy milyen lesz ez a magatartási elmozdulás, milyen hatással lesz ez a bevételekre tönkreteszi az alapokat. Tehát ezt nem tudjuk. Tehát milyen tevékenységváltozás merül fel, nem igazán tudjuk ezt. Konkrét javaslat vonatkozásában vethetjük fel ezeket a kérdéseket. Ennyit röviden közöm. Ön ugye itt van az utca végén, bármikor átjöhet ide, úgyhogy te csak röviden fogalmazzon. Mindenek előtt ugye az volt a kérdés, hogy mi a helyzet a bizottság szolgálataiban. Én nem a bizottság intézményei nevében foglaltam állást. Vannak olyan dolgok, amiket itt tisztázni kell mindenképpen, és ez az oka annak, hogy miért nem is dolgozunk konkrét javaslaton, mivel mindenek előtt ki kell igazítani, vagy rá kell jönni arra, hogy milyennek az egésznek a célja lemásolhatnánk az Egyesült Királyság ezt nem gyűjti át EU-s szinten, ez nem okozna ez nagy kárt, mivel ez kapcsolódik itt bizonyos cégrészvény kereskedésekhez, olyan cégek részvényeinek kereskedéséhez, amelyek az Egyesült Királyságban rendelkeznek székhelyel. Ha ezt akarjuk, akkor másról beszélünk. Ha azonban pénzügyi tranzakciós adót szeretnénk, olyat, ami minden pénzügyi tranzakciót lefed, akkor a versenyképességgel kapcsolatos kérdés, a lokalizációs kérdés jelenik meg. Nagy különbségek vannak tehát, hogy milyen megközelítést alkalmazunk. Úgy gondolom, hogy pontosan erre van szükség mindenek előtt, hogy tisztázzuk, hogy miről is beszélünk, több modell van, több megközelítés van, de nem egyértelmű az, hogy mit akarunk egy ilyen adóval elérni. Azt hiszem, pedig ez kellene, hogy legyen az alapjának, hogy konkrét javaslatot dolgozunk ki. Ennyi, mert sietnek. Köszönöm, köszönöm a szakért, szakértőknek, a vita elején vagyunk, nem pedig a végén biztos, hogy sokkal több munkát kell elvégezni még ezen a területen. Köszönöm szépen, hogy a szakértőmiket megosztották velünk. Klune asszonynak adom át a szót, aki utolsó két napi rendi pontot elnökli majd.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 a nyilvánosság számára kínált értékpapírok és az átláthatósági követelmények harmonizációról beszélünk. 2003-as irányelvez a már említett témát hívhatott ez szabályozni EU-s szinten. Ez az értékpapírok számára egyfajta EU-s útlevél, és lehetővé teszi azt, hogy mind a 27 eh, államban hozzáférjünk egy egyszeri engedélyezés elég a származási országban. Már korábban is terveztük, hogy 5 évvel a hatályba lépés után az egésznek a hatását, eh, a prospekt hatását ugye megvizsgáljuk, és megnézzük, hogy lenne itt valami, ami módosítandó, van-e még jogbizonytalanság, van-e túl magas követelmény és bürokratikus korlát. Mindez a jobb szabályozási kezdeményezésnek volt ugye a része. Több más javaslattal ellentétben, amit az elmúlt hónapokban az asztalra helyeztünk, vagy kaptunk, ez több konzultációhoz kapcsolódik, hatásvizsgálatokhoz, és így tovább. Ez egésznek a követelménye. Összességében Egyetértek a bizottság által javasolt módosításokkal, ezek technikai módosítások, vannak azonban olyan dolgok, két téma konkrétan, amit szerintem még egyszer meg kéne vizsgálnunk. Az egyik az összefoglaló, vagy az összefoglalónak a felértékelés, ugye van ez a prospekt, és aztán van egy összefoglaló, ami rövidebb, mint a prospekt volt. Ez bizonyos felelősségi kérdéseket is felvet, vagy szavatosságvállalási kérdéseket is felvet. A bizottság kitűzte célul, és ez így rendben is van, hogy egymással konkuráló termékeket vonok itt befektetési alapokra, életbiztosításokra, struktúrált értékpapírokra, határidős ügyletekre, hogy ezeket összehasonlíthatóvá tegyük már 2009 áprilisában, tehát egy fél évvel ezelőtt el is készített a kisbefektetők számára egy közleményt, a PRIPS, ez a PRIPS csomag. Package Retail Investment Products. Ezt már többször megvitattuk itt. Itt ugye a kisbefektetőt igyekszenek szolgálni, és arra gondoltam, hogy itt ugyanazt az alapot kellene most is itt alkalmazni. Itt azonban, ami a prospekt irányelv átdolgozott változatában szerepel, úgy látom, hogy a priszferekből jövő elemek elébe megyünk egy kicsit, és nem igazán tűnik ez itt mindig helyén valónak. Nem igazán egyértelmű a dolog a prospekt irányelvé irányultsága szerintem itt egy kicsit túl gyorsan vezetünk be bizonyos kulcsfontosságú információs koncepciókat, amelyeket nem gondoltunk át kellőképpen, és ezzel nem igazán felelünk meg a jobb szabályozás célkitűzésének. Tehát szerintem jobb lett volna az, hogyha itt egy kicsit még kivárunk, és a PRIPS koncepciót ö, horizontális mércével igyekeztünk volna átültetni. E, ez egy kicsit úgy tűnik, hogy itt ö, csak úgy ö, csuklóból kilőtték ezt az egész javaslatot, hogy így fejezzem ki magam. Nehéz ö, ez, és szerintem csak további töredezettséghez vezet a piacon A key information dolgokat még át kell dolgozni, ennek a folyamatnak még nem értünk végére. Több dologgal, sok dologgal egyetértek. A minősített befektető, vagy képzett befektető a MIFID alapján kerüljön meghatározásra, ez rendben is van. a, befek, a kötvényeknél és hasonlóknál a származási ország irányadó, még akkor is, hogyha kötvény történik kereskedés más országban történik, ez is rendben van. Ezzel is csak azt mutatjuk, hogy komolyan gondoljuk a belső piacot, mint olyat. Aztán ez a harmadik pont, ez a retail kaszkád, ez a e, lakossági kaszkád. Mi történik egy olyan e, esetben, hogyha egy intézmény kiad egy értékpapírt, akkor ugye előállhat egy közvetítő, aki szintén kínálja ezt a papírt. A kérdés most az, hogy ki ezen prospekt tartalmáért felelős? Ki vonható egy felelősségre az eredeti kibocsátó, vagy a lánc utolsó szeme, aki közvetítőként használja ezt a prospektet. Hogyha a prospektet az eredeti kibocsátó egyetértésével kínálja ezt fel, akkor véleményem szerint anélkül, hogy jogász lennék, talán pontosan azért nem vagyok jogász, akkor szerintem az első kibocsátó marad továbbra is a felelős. Ha azonban ez az egyetértés nincs meg, vagy valami módosul változik, akkor a közvetítőjé a felelősség. A kérdés, hogy ez a prospekt mennyi ideig maradjon érvényben. Itt 12-ről 24 hónapra akarnak ugye felmenni, ez észszerűnek tűnik. Ezzel csökkenthetjük a költségeket is. Továbbá világos az is, hogyha egy termék már bevezetett bevezetésre kerül, akkor mindenképpen valami igazításokra lehet szükség. A tanács igyekszik még évvégéig konszenzusra akar jutni, ezt most 12 hónapra újra levitte ezt a határidőt, és hogyha egy ilyen bázis prospektről beszélünk, mivel tudjuk, hogy ez a kibocsátás nem csak egyszer történik meg, hanem két-három évvel később újra kötvényeket bocsát ki, akkor lehet egy ilyen bázis prospektet alkalmazni. Úgy gondolom, hogy ez akár akkor viszont 36 hónapra kell, hogy kiterjesztésre kerüljön az eddig 24 hónap helyett. A tanács egy kicsit kritikusan nézi ezt a témát, majd velük ezt még megbeszéljük. Még két apróság. Mindenképpen üdvözlendőnek tartom azt, hogy azokban az esetekben, amikor egy cég, egy vállalkozás valamit kibocsát, olyanokat, amely a munkavállalói részesedési program részét képezi, akkor más követelménynek kell, kell megfelelni. És hasonlóképpen azt is gondolom, hogy kis és középvállalkozások esetében egyfajta arányossági záradékot is vezessünk be. A tanács, mint sok más területen itt is igyekszik eh, relatíve gyorsan konszenzusra jutni. Ma üléseznek ugye a pénzügyminiszterek, lehet, hogy ezzel a prospekt irányelvel is foglalkoznak, és eh, lehet, hogy többségi döntéssel meg is állapodnak. A tanács kapkodását nem igazán értem, hiszen ezzel az egész folyamat nem gyorsul fel feltétlenül. Itt a parlamentben a mi naptárunknak megfelelően kell kezelni a dolgot, és még mielőtt nem szavaztunk a szakbizottságban, addig nem kezdhetjük meg a három oldalú megbeszéléseket. És értem én, hogy a svéd elnökség ambiciózus célokat tűzött ki, hogy évvégéig még ennyi projektet akar kipipálni. Igazából más magyarázatot nem is látok erre. A mi tervünk az, hogy január 11-én nyújtjuk be a jelentést. Nem, a határidő a január 11, január 26-án, 27-én ismertetjük ezt, február 22-ig érkeznek be a módosítók, és aztán március vége felé szavazunk majd a szakbizottságban. Köszönöm. Um, the EPP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 A prospektussal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy két alapvető célkitűzésünk van. Egyrészt a befektetők védelme, másrészt pedig a piac hatékonyságának biztosítása. Azt hiszem, hogy ezt a két célkitűzést mindenképpen egymás mellett és az átláthatósággal összekötve kell megvalósítanunk. Vannak egyébként ezzel kapcsolatban bizonyos fenntartásaim. Az elfogadás pillanatában elképzelhető, hogy léteznek majd olyan csomagok, amelyek elfogadásra kerülnek, és amelyekkel kapcsolatban politikai probléma talán nem ismerül fel. Így meg tudnánk teremteni a koherens eljárást, és az administratív költségeket is tudnánk csökkenteni, ami különösen fontos egy ilyen válságos időszakban. Ami a különböző specifikus aspektusokat illeti, ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy egyértelmű közösségi logikára alkalmazkodó jogszabály harmonizációt kell végrehoz, végre létrehoznunk, és elképzelhető, hogy lesznek más intézkedések, amelyeket talán kisebb részletekben egy kis jogi kiigazításnak kell majd alávetni, de a származási országgal kapcsolatban, ha nincsenek is problémáink, azért vannak más kérdések, amik viszont aggályosak. Az a tény, hogy tovább eladás esetében a prospektus kötelező-e vagy sem, azt meg kell vitatnunk, mert az újraeladás vagy továbbadás az tulajdonképpen egy újabb ajánlattal jár. Amennyiben ezt így tekintjük, akkor ennek megfelelően kell eljárni, és mindenképpen jogi biztonságot kell teremtenünk az újra eladások vagy viszont eladások tekintetében. Ami az indokolási részben szerepel, azzal egyetértek, de azért az indokolás nem helyettesítheti a szöveget. És azt is szeretném elmondani, hogy Klinc úrral maximálisan egyetértek a prospektussal kapcsolatos határidőkben, illetve a nyilvántartási dokumentum kérdésében. Itt van ugye a javaslatban ez a 36 hónap, ez jó javaslat, pozitív, végezetül pedig a módosítások publikációjának határideje. Itt a lehető legnagyobb mozgásteret kell biztosítani, akár az ajánlattétel végéig nyitva kell hagyni a módosítások lehetőségét. A feladat, ami ránk vár, elég bonyolult, és az is elképzelhető, hogy nem születik kompromisszum. Um. I believe uh, Catherine Stiller now. Catherine Stiller. It's Um, thank you to the rapporteur. Köszönöm az előadónak, és köszönöm az árnyék jelentéstevőnek is. Úgy gondolom, hogy világosan felvázolta a kulcsfontosságú kérdéseket, különösen azoknak, akik számára meglehetősen új ez az anyag, kitűnő áttekintőt kaptunk. Három dologra hadd reagáljak még amit az előadó és az árnyék előadó is elmondott az összefoglalással kapcsolatban, azt hiszem, hogy minden információ a dokumentum egészében kell, hogy maradjon, és hogyha hogy az összefoglalónak olyan hasznosnak kell lenni, amire csak lehet, ez azonban nem helyettesíthet mást. A mm, korlátot itt ugye felemelik, vagy megszüntetik és éppen ezért nagyon fontos, hogy egyértelműen legyen ez megfogalmazva, világos legyen, a lehetőleg pontosabban. Ami a kiskereskedői lakossági kaszkádot illeti, a 16-os cikk szünteti meg azt a kötelezettséget, hogy hát mi a teendő a, kis, a lakossági kaszkád esetében. Fontos, hogy a prospekt az napra kész legyen, teljesen mindegy, hogy adtak -e biztosítékokat, vagy nem. Tehát a 16 cikk kérdésével mindenképpen foglalkoznunk kell, meg véleményem szerint, ami az érvényesség időszak kiterjesztését illeti. Erről szeretném, hogy kicsit jobban meggyőzzenek. A jelen időszak az értelmében ugye ezt 24 hónapra akarják kiterjeszteni. Én attól tartok, hogy itt a befektetők módosított határidőkkel állnak szembe, amely csak tovább növeli az egésznek a bonyolultságát. És ezzel csökkenti a befektetők védelmét. Erről még meg kell, hogy győzzenek. A pripszes kérdést, amit felvetett, szerintem mindig nagyon fontos az, hogy konzisztens legyen a munkánk, összhangban legyen az egyik szabálysor a másikkal. Clint teljesen igaza van a Clint tehát a pripszel összhangban kell lennünk. Köszönöm ezt a bevezető vitát. Sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk, de nem vagyunk sokan, de erősek. Um, Köszönöm szépen, Katrin. Győri asszony, parancsoljam. És köszönöm a raportőrnek és minden eddigi megszólalónak a gondolatait. Nagyon értékesnek tartom eddig, az eddig elhangzottakat. Két megjegyzést szeretnék tenni. Az első az, az összefoglaló és a tájékoztató közötti különbség. A Klinc úr is utalt már erre, hogy ezt nem pontosan fejti ki a, a bizottság előterjesztése tehát szerintem fontos lenne hogy tisztázzuk hogy mi az egyik mi a másik és valóban fontos lenne hogy az összefoglaló az nem technikai nyelven egy mindenki által érthető nyelven legyen megfogalmazva. a másik megjegyzésem pedig a, dokumentumnak tehát ennek a prospektusnak a, a polgári jogi felelősséggel tehát polgári jogi felelősséget firtatnám hogy mire terjedjen ez ki. A bizottsági előterjesztés ha jól értem akkor kiszélestené ezt a polgári jogi felelősséget amíg, tehát hogy mindenre hogyha ha például olyan döntést hoznak ami, tehát hogyha a befektetők nem megalapozott döntést hoznak mert olyan információkat tartalmaz a prospektus amik félrevezette őket én ennél szélesebb polgári jogi felelősséget szeretnék én azt szeretném hogyha minden mondatára a prospektusnak kiterjedne ez a polgári jogi felelősség tehát ez szerintem nagyon fontos és a, a, befektetőket védené hogyha lenne egy ilyen általános polgári jogi felelősség a prospektusra vonatkozóan. köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klinc úr. Köszönöm minden kollega észrevételét. Nem vagyok olyan borulátó, mint fejó kollega Portugáliából, hogy itt nem tudunk kompromisszumot kialakítani. Ja, akkor félreértettem. Tehát mi itt a parlament, parlamentben igenis ki tudunk alakítani kompromisszumot, hogy a három oldalúban, tehát a trialógusban, tanácsal és bizottsággal meg tudunk egyezni, ez még a jövő zenéje. De úgy hiszem, hogy a Lisszaboni szerződéssel több power rendelkezünk, és több befolyással, tehát azt gondolom fog ez menni, ez a dolog. Az itt felvetett kérdések olyan kérdések, amelyeket minden bizonyal még egyszer meg kell majd vitatnunk, Legalábbis annak örülök, hogy a célkitűzésben egyetértünk, a belső piacot akarjuk javítani, a befektetőket védelmét akarjuk megerősíteni, és biztosítani akarjuk, hogy, több, hogy kevesebb és ne több legyen a bürokrácia. És e célok érdekében igyekszünk majd a dolgot előre vinni. Köszönöm szépen. Rendben van. Szeretném még egyszer elmondani, hogy mi lesz a menetrend ennek a jelentésnek az esetében. 26-án januárban fogjuk megvizsgálni ezt a szöveget, február 22 a módosítók benyújtási határideje, és március 16-án fogjuk a szakbizottságban megvitatni a szöveget, és márciusban szavazunk is erről itt a szakbizottságban. Right. We now turn to the point 18 of the agenda. 18-as napi rendi pont David Káza szövege következik. Fordított adókivetési mechanizmus már is Káza úré a szó. Elnök úr, köszönöm a szót. Én kezdtem ezt a mai napot, hiszen az első jelentés is az enyém volt, és most én is fogom zárni ezt az ülést. Most a fordított adókivetési mechanizmusról van szó, hogy bizonyos áfa csalásokra külön ki tudjunk térni, többek között a körhintacsalásra, csalásra, illetve az eltűnő kereskedő típusú csalásra. Ahó, figyeljenek rám! Azt hiszem, hogy az áfa minden tagállam számára nagyon fontos, mert ez óriási bevétel kieséseket jelent minden egyes tagállamban. Az egyik ilyen csalási forma az eltűnő kereskedő, a másik pedig a körhinta csalás. Nos, ezt általában könnyen szállítható termékek esetében tudják megvalósítani, méghozzá magas értékű árucikkek esetében. De úgy tűnik, hogy ez a csalásfajta kezd átterjedni a szolgáltatásokra is, ahol elég bonyolult feldolgozni a csalásos eseteket, és úgy tűnik, hogy az LTS e rendszerre, az emissziós rendszerre is átterjedt ez a csalás. Itt tulajdonképpen a business to business esetekre van, esetekről van szó, a vevőnek az eladó felszemítja a héját, majd ezt befizeti az államkincstárba. A vevő ebben az esetben ugye kérheti az államkincstártól a héja visszatérítését, de ténylegesen a végső fogyasztó viseli a héja terhet, mivel ő, aki nem adóalany, nem kérheti az államkincstártól a héja visszatérítését. Ugyanakkor a közösségen belüli vállalkozók közötti kereskedelem során a jelenlegi átmeneti héja rendszerrel összhangban az eladónak nem számítják fel a héját, ezért az áruk ugye héja mentesen mozognak egyik tagállamból a másikba. Az eltűnő kereskedő csalás végülis azt jelenti, hogy az eladó a közösségen belüli értékesítés alkalmával felszámítja a héját, a vevő meg azt kifizeti, az eladó meg eltűnik, anélkül, hogy befizetné az áfát az állam kincstárba. É és amennyiben ugyanaz az áru egymást követő több tranzakció következtében több tagállamban is mozog, akkor az eltűnt kereskedő minden alkalommal felszámítja a hiát, anélkül, hogy azt befizetni az államkincstárba, az utóbbi ugye egyetlen termék esetében többszörösen eleshet az adótól, és ezt nevezzük körhinta csalásnak. Az Egyesült Királyságtól azt az adatot kaptuk, hogy a teljes áfacsalás 24%-át ezek a körhinta esetek teszik ki. Úgyhogy az áfa bevétel kiesésnek ez jelentős részét adja. A az összes csalás 2000 és 2006 között 100 milliárd euróra rúg. Ami az ETS rendszert illeti, az Európai Unión belüli kibocsátáskereskedelmi rendszert. Itt ez ugye elektronikus módon folyik ez a kereskedelem, és ez tulajdonképpen szolgáltatásnak minősül ezeket azon a helyen kell megadóztatni, ahol a fogadó letelepedett. Tehát valaki karbonkreditet vásárol, és utána ezt továbbadja egy másik tagállamnak, méghozzá áfás árral. Az államkincstárnak nem fizeti be az eltűnő kereskedő az áfát, a legtöbb ilyen csalás egyébként 2003-ban történt. Ez az egész megbízhatóságát kérdőjelezi meg az LTS rendszernek, ezért jó lenne, hogyha felvennénk az LTS-t a fordított adókivetési mechanizmus listájára. Az ETS keretében jelenleg is egészen 2012-ig a nemzeti kormányok a kibocsátási egységek 90-95%-át a legjelentősebb szennyezők részére biztosítják. A kiotói kereskedelmi rendszer keretében az egységek 5-10%-a kerül árverésre, és 2013-tól kezdve az egységek nagy részét már árverésen fogják értékesíteni. Egyébként az ETS rendszer szereplői több módon ruházhatják át az egységeket, például zárt körben a szereplők között egy adott vállalaton belül és országhatárokon átmozgatva, Második opció, szabadon forgalmazva broker segítségével, aki ugye összehozza az eladókat és a vásárlókat, a harmadik opció pedig az egyik európai tőzsde azonnali piacán kereskedve, úgyhogy erre az esetre is fel kell készülni. 2014. december 31-ig a tagállamok számára egy legalább két éves periódust kell lehetővé tenni, hogy a fordított adó kivetési mechanizmust bevezessék és alkalmazzák. A fordított adó kivetési mechanizmus lehetővé teszi a héjaköteles vállalkozásnak, hogy ne számolja fel a héját, ha a termékét egy másik héjaköteles vállalkozás számára adja el. A héját csak annak a vállalatnak kell beszednie, amely egy végső fogyasztó, vagy egy nem héjaköteles köteles vállalatnak viszonteladóként eladja a terméket. Az áruval kapcsolatos teljes befizetendő adó az utolsó kereskedőnél jelentkezik, és ha a vásárló nem fizeti ki a héját, akkor nem is kérheti a visszatérítést, így tehát nem lehet csalni. Ami a termékeket és a szolgáltatásokat illeti a javaslat egyelőre erre a három termék és szolgáltatás kategóriára korlátozódik, ami pedig a mechanizmusokat illeti, itt a tájékoztatási kötelezettség, a fordított adókivetési rendszer nyomon követése, a csalások ellenőrzése és elkerülése a cél, valamint az alkalmazott rendszer eredményeinek megfelelő értékelése. A tagállamoknak a bizottságot tájékoztatniuk kell, és jelentést kell tenniük a rendszer átfogó eredményességéről és hatékonyságáról. Én támogatom a bizottság javaslatát, ennek ellenére úgy vélem, hogy a javaslat bizonyos aspektusait azért módosítani kellene. Az ötös módosítón például egyértelművé tenné, hogy a választható opcionális fordított adó kivetési mechanizmus csak B2B kereskedelemre alkalmazható, melynek szereplői adóalanyok. Aztán a termékeki szolgáltatások tekintetében, hogyha a tagállam a fordított adókivetési mechanizmus alkalmazása mellett dönt, akkor a mechanizmust ki kell terjesztenie az ETS egységekre is, mivel ez a terület nagyon fontos, és itt komoly együttműködésre van szükség. A kettes és hatos módosító kimondja, kimondja, hogy az ETS rendszert is bele kell venni a rendszerbe. Hogyha megnézzük, hogy az ETS mekkora százaléka jut árverésre, akkor ez elérheti a 90-95 százalékot is. A tagállamoknak ezen kívül meg kell akadályoznia, hogy a csalás átterjedjen más tagállamokra. A hetes és a nyolcas kimondja, hogy az administratív terheket minimálisra kell csökkenteni, és a tagállamoknak vagy meg kell adni a lehetőséget az ügyeletenkénti jelentéstételre, vagy az ügyeletre vonatkoz, ügyletekre vonatkozó átfogó jelentéstételi előírásra. A hármas és a kilences azt mondja, hogy a tagállamoknak konzultálniuk kell a HÉA bizottsággal, amikor meghatározzák az értékelési kritériumokat, amelyeket alkalmazni fognak, hogy lássák, hogy a rendszer mennyire hatékony, illetve hogy a csalásokra milyen hatást gyakorol ez. A négyesben és a tízesben kimondom, hogy a tanácsnak és a parlamentnek tájékoztatást kell kapnia a fordított adó kivetési mechanizmus eredményességéről és hatékonyságáról, és arról, hogy a bizottság esetleg a jövőben milyen kezdeményezéseket kíván elindítani. A bizottságnak tehát az adókivetési mechanizmus eredményességéről 2014. júliusában jelentést kell tennie a parlamentnek és a tanácsnak. A fenti javaslat tulajdonképpen az ETS rendszer hihetőségét tudná javítani, ezen kívül csökkenteni a tisztességes vállalkozások adminisztratív terheit. Úgy gondolom, hogy a parlamentet tényleg hiánytalanul tájékoztatni kell a fordított adókivetési mechanizmus átmeneti végrehajtásáról. Hát, hogyha nincsen menetrendünk, akkor ezeket a fontos dátumokat is el tudom mondani. Köszönöm szépen, Káza úr. Vinkson úr? Hogyha nem, akkor parancsoljon. De hát itt vagyok, itt vagyok. Itt vagyok, és köszönöm a szót. Elnök úr, először is szeretnék Kassa úrnak köszönetet mondani, mert remek munkát végzett. Nagyon örülök annak, hogy ezt az irányelvet jobbá tesszük, illetve hogy a csalás lehetőségeit felmérjük, különösen az ETS rendszernél, a kibocsátás kereskedelmi rendszernél. Nekem egyébként a melléklettel kapcsolatban lenne kérdésem. Úgy gondolom, hogy a melléklettel kapcsolatos információ egy olyan dokumentumból ered, amit az Egyesült Királyság használ. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy ezek a termékek most már ugyanolyan elbánásban részesülnek minden tagállamban. Ami pedig az értékeléseket illeti, amit a tagállamoknak be kell nyújtani. Nem az értékelést kell benyújtani, hanem azokat a kritériumokat, amik alapján majd az értékelést elkészítik. Mert a kettő nem ugyanaz. A tagállamok lehet, hogy más kritériumok alapján fognak értékelést készíteni, és akkor az értékeléseket nagyon nehéz lesz összehasonlítani, és emiatt nagyon nehéz lesz általános képet kialakítani. Az előadó maga nyújtotta be a tízes módosítót, ami arra ösztönzi a bizottságot, hogy a parlamentnek és a tanácsnak jelentést nyújtson be. Felmerült bennem a kérdés, hogy nem kellene itt egy kicsit pontosan tenni ezt az irányelvet, és kimondani, hogy meg kell vizsgálnunk a hatásait a fordított adókivetésnek bizonyos, um, nagyon érzékeny termékek és szolgáltatások esetében. Érzékeny alatt azt értem, hogy csalás érzékeny. Wolf Klintz now. Köszönöm szépen, Wolf Klintz. <clears throat> Köszönöm szépen, sok mindent nem tudok hozzátenni. Kászák kollégának én is köszönet. Köszönetet tartozom. Nos, az ÁFA család csalás kérdése évek óta napi renden van. A számokat csak megbecsülik, de azt mondhatjuk, hogy nem is igazán érthető, hogy miért volt ilyen hosszú időre szükség ahhoz, hogy valamilyen módon korlátok közé szorítsák ezt a csalást, hiszen több kétszámjegyű milliárdos összegekről van szó. Helyes tehát ez a kísérlet, amelyet tesznek, és remélem, hogy sok állam részt vesz hiszen én úgy értelmezem a dolgot, hogy nem mind a 27 állam tervez részt venni, hanem a tagállamoknak csak egy csoportja. Ennél annál fontosabb, hogy sikerüljön ez a kísérlet. Mert ha nem sikerül, akkor megint a kezdő mezőben vagyunk, a társas játékon mindenki sír, de semmi se történik. Az adó teher megfordítása és az a tény, hogy nem a szolgáltató jelenti be az áfát, azt jelenti, hogy egyszerűsödik a rendszer. De, és most jön a nagy de, attól félek, hogy még ezzel a megközelítéssel sem tudjuk teljesen kizárni a visszaéléseket. A bűnözők nagyon kreatívak, nagyon ötletesek és minden kis lehetőséget meg fognak ragadni. Például itt megáll annak a lehet, fennáll annak a lehetősége, hogy egy cég, amely a szolgáltatást fogadja, és ilyen módon be kell, hogy vallja az adót, és be kell, hogy fizesse az áfát, visszakapja az áfát, mert adómentes, és hogy egy ilyen cég még akkor is, hogyha nem a saját céljaira használja fel az árut, bejelenti, így visszakapja az áfát, és a költségvetés megkárosodik. Figyelni kell tehát arra, hogy nehogy kiskapunk keresztül adminisztratív többletterheket is rójunk az adóhatóságokra, hiszen a szolgáltatónak meg kell győződnie arról, hogy a szolgáltatás vásárlója minden adó adatot korrektül csinál, tehát az áfa nyilvántartási szám és stb. kell ellenőrizni. Ez egy bürokratikus ellenőrzés, de rendesen végre kell hajtani, máskülönben pedig a visszaélések előtt nyitjuk meg a lehetőséget. Tehát biztosítani kell, nehogy, nehogy túl nagy adminisztratív terheket írjunk elő. Aztán felmerül még a kérdés, hogyha megint csalás történik, ki, hol, ki a felelős? A szolgáltató figyelm, alapos vizsgálati kötelezettség és érülte, vagy pedig másnál esetleg a vevőnél jeleníthetjük-e meg a felelősséget. Én magam 5-6 vagy 7 módosítót nyújtok be, amelyek a tényállásokat próbálják tisztázni. Azt hiszem, hogy a végső forma tekintetében a jelentéstevővel gyorsan meg tudunk egyezni, és nem hiszem, hogy akár a bizottság, akár a tanácsa problémánk lenne a e terve végrehajtásakor. Köszönöm. Köszönöm szépen, Győri asszony. Én is gratulálni szeretnék casa úrnak a kiváló előterjesztésért és az itteni prezentációjáért is. Azt hiszem, hogy ezt a bonyolult témát nagyon jól adta elő. Két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik, kicsit keretes szerkezetben dolgozunk, ma már délelőtt is adócsalásról volt szó. Már akkor is elmondtam, hogy az én honfitársaim azok igen invenciózusak, ami az adócsalást illeti, és nagyon örülök, hogy végre a körhintacsalásokra illetve az eltűnő kereskedő problematikára nagyobb uniós figyelem hárul. és az első megjegyzésem e téren az lenne hogy ugye opcionális jogot adunk a tagállamoknak hogy válasszanak hogy melyik három kérdésben szeretnének élni a fordtott adózási mechanizmus alkalmazásával és itt a listát eh, ha lehetne én kiterjeszteném még a számtástechnikai eszközökre is azon egyszerű oknál fogva hogy magyarországon ezekben a termékekben igen jelentős az adócsalás mértéke úgyhogy ha lehetne ezt a listát szélesteni amiről aztán a tagállamok választhatnak. a másik eh, eh, megjegyzésem pedig az lenne pontosan azért amit klinz úr is mondott hogy nagyon jó volna ha az adminisztratv terheket nem növelnénk semmilyen módon semmilyen szükség tehát ami elkerülhető azt kerüljük el hogy kérdezném a, a raportőrt hogy mit gondolna arról ha esetleg megállaptanánk egy értékhatárt ami alatt nem, nem vezetjük be ezt az eljárást és ami fölött azonban ez alkalmazható lenne ha én jól tudom de majd klinz úr kijavt ha nem jól tudom akkor németországban fölmerült egy five thousand eurós értékhatárnak a megjelölése és várnám a raportőr véleményét ezzel kapcsolatosan. köszönöm szépen. Kérem a jelentéstevőt, hogy válaszoljon. Köszönöm, elnök úr, meg szeretném köszönni az árnyék jelentős tevőknek és a szót, illetve az észrevételeiket, és engedjék meg, hogy ez alapján fogalmazzam meg a jelentésem első tervezetét. Valóban csalásról beszélünk, és akárhogy próbálkozunk, a család, csalást nem fog eltűnni. Ahogyan Klinszor mondotta már évek óta, küzdködünk a csalással, akárhogy is kísérletezünk, örökre nem fogjuk tudni kigyomlálni, sóval bevetni a csalás termőföldjét. De legalábbis korlátozni tudjuk a csalást. Egy-két javaslatot hallottunk kollégáink részéről, és egyetértek velük. Azonban most valóban látni kell, hogy milyen további módosításokat lehet eszközölni annak érdekében, hogy biztosra mehessünk, és tudhassuk, hogy amit teszünk, az nem további adminisztratív terheket ró a vállalkozásokra, akár adminisztratív, akár pénzügyi terheket sem akarunk róni a vállalkozásokra. Ami pedig a küszöbértékekre vonatkozó javaslatot illeti. Tudom, hogy az Egyesült Királyságban például van egy küszöbérték, és igen, érdemes volna elgondolkozni a küszöbérték bevezetésén. A pilot projekt, vagy a kísérleti projekt értékelése opcionális minden tagállam számára, és e, így a bizottság készít majd egy értékelést, egy evaluációt, ez alapján állapítják majd meg, hogy hogyan működik a projekt, és egy végső evaluáció történik majd, mielőtt a mechanizmust e, véglegesen bevezetik. Persze nekünk, a parlamentnek tudni kell majd, hogy milyen problémákat jelenítettek meg, ki kell várnunk a dolgot. Először is látnunk kell, hogy a mechanizmus hogyan működik, és aztán biztosítani kell, hogy a mechanizmus annyira üzlet és vállalkozás barát legyen, amennyire csak lehet. Találkoztam az ágazat képviselőivel, a mai itt elhangzott problémákat már ők is megemlítették, tehát valóban most a tanácssal, a bizottsággal, az üzleti élet képviselőivel kell felvennünk a kapcsolatot, hiszen őket kell védeni mindenfajta negatív kihatásától egy ilyesfajta szabályozásnak, amely egy ilyen javaslatból eredhet. Is it working now? The, uh, the 8 of December is the dead... Nos, december 8-a lesz a módosítók benyújtásának határideje, január 11-én vizsgáljuk a módosítókat az Ekonban január 27-én, 2010. január 27-én szavazunk. Ezzel pedig lezárjuk az ülést, következő ülés időpontja következő hétfő 2 órakor és itt eh, Trisi úrral az LKB részéről találkozunk. Köszönöm.